je voulais d'abord euh, excuser le président. Elnézést. Szeretnék először is kérni Gustafsson elnök nevében, aki ma nem tud itt lenni, és engem kért, hogy vezessem az első napi ülést a szakbizottságban. Holnap reggel folytatjuk majd a mai napi munkánk középpontjában a barcelonai célok felülvizsgálata áll. A 2002-es kitűzött célok értékelését végezzük el európai szinten, és ezeknek a céloknak az volt a lényege, hogy a nők munkahelyi helyzete javuljon, és három éves kor és iskoláskor között a gyermekek 90%-a számára gyermekfelügyeletet kellett volna biztosítani, illetve ez legalább 33%-ot kell, hogy kitegyen a három éves korig. Számukra is biztosítani kellett volna a gyermekfelügyeletet. És a cél elérésének határideje 2010 volt. A ma délután itt vannak a szakértők a körünkben, és velük azt fogjuk megvitatni, hogy hogy alakult a helyzet, hol tartunk 2013-ban, és melyek azok az országok, ahol előrelépés történt, előfeszítést tettek. Milyen hatással járt ez a munka? Ez annál is fontosabb, hogy a válság kitörtével 2008-tól ugye beütött a válság, és ez nagyon nehéz helyzetbe hozta a munkahelyen a dolgozó nőket. Tehát összefüggés mutatható ki a gyermekfelügyelet elérhetősége, illetve módja között, akár városi, akár vidéki környezetben, illetve az összeurópai érvényben megáll. Tehát összefügg a gyermekfelügyelet és a nők munka lehetősége egymással. Szeretném üdvözölni látogatóinkat, akik részt vesznek a ma délutáni ülésünkön. Különösen a Döszev csoport képviseletében érkezetteket köszöntöm, és köszönöm szépen Márik Cornelissen kollégámnak a segítséget. Ő magára vállalta, hogy elvégzi a háttér, illetve előkészítési feladatokat ebben a témában. Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes eszmecserére számíthatunk a tematikus szakértőinkkel, illetve a nemzeti szintű szakértőkkel. Most tehát két panel beszélgetés következik. És ezzel a problémakörrel foglalkozunk mélyrehatóbban. A barcelonai célok elérését vizsgáljuk meg. Cornelissen asszony, öné a szó. I'll take that one. Uh, thank you so much. Um... Köszönöm szépen Moresati asszonynak, és köszönöm mindenkinek, aki eljött. Nagyon fontos, hogy sokkal nagyobb figyelmet szenteljünk a gyerekellátás kérdésének, hiszen összekapcsolódik a gazdasággal, az, osztat, az oktatással, a nemi egyenlőséggel, a szegénység elleni harccal, az emberek boldogságával általában. 2002-ben a barcelonai célokban meghatározták a legfontosabb célkitűzéseket. Tíz évvel később tíz országnak sikerült már ezeket a célokat teljesítenie, másoknak nem, és eh, ezért kéne újra kalibrálni ezeket a célokat, különösen a válság idején, amikor egyes országoknak sikerült visszacsúszniuk, nem tudták fejleszteni a gyerekellátást, amely viszont nem vesztett a fontosságából. Nem a legfontosabb területe az ellátásnak, de nem luxus kiadás hanem egy alapvető gazdasági szükségesség. Megdöbbentőnek tartom, hogy vannak egyes tagállamok, amelyek nem hajlandóak eleget fektetni a gyerekellátásba, nem, nem fejtetnek eleg energiát és pénzt abba, hogy a gyerekellátás megfelelő szinten működjön annak érdekében, hogy a nők munkát vállalassanak. Er, erről elég sokat fogunk ma hallani a szakértőktől. Azt olvastam, hogy ha megfele megfelelően megszervezik a gyerekellátást, akkor a nők munkavállalása legalább egy százalékkal növekedhetne, és az ebből származó adóbevétel lefedné az egész beruházás költségét. növelni a születések számát, és nem, én magá, magában nem szeretnék emellett érvelni, de azt gondolom, hogy számos országban, mint például a szlovák köztársaság, a születések száma nagyon alacsony, abnormálisan alacsony, különösen a magasan képzett a nők körében. Azért nem szűnek gyerekek, mert, gyereket, mert nem tudják, hogy hol hagyják őket, amikor munkába mennek választaniuk kell a munka és a gyerekvállalás között. Ez, ezért a személyes szemszögből is nagyon visszataszítónak tartom. A nőket gazdaságilag kiszolgáltatóbbá teszi akkor, hogyha gyerekük van, melynek következtében ők lesznek a leginkább kitetne, kitéve a szegénységnek, azok a nők, akik gyereket gondoznak, és akik nem tudnak munka, munkát vállalni, hiszen az önéletrajzukban nagyon sok a, a, a lyuk. Sokkal kitettebbek ők a szegénységnek akkor, hogyha a hiányos gyerek ellátás miatt hosszas, hosszú éveken keresztül otthon kell maradniuk a gyerekükkel. Sokkal jobban érinti őket a szegénység, és a nyugdíjellátásból is kivennek, kiesnek akkor, hogyha nem tudnak megfelelő munkát vállalni. Ezek a dolgok mind összekapcsolódnak a gyerekellátással, és az alapvető kérdéssel, hogy hol hagyhatom a gyerekemet, és úgy, hogy jól is érezzem magam, saját tapasztalatom is, hiszen két kisfiú anyja vagyok, a legnagyobb az most öt és fél éves, a kisebbik pedig két éves, és ő még bölcsibe jár, elsősorban Hollandiában, de Belgiumban is jártak kovodába. A tapasztalat pedig mindkét országban nagyon eltérő Hollandiában. Nem igazán jó érzés otthagyni a gyerekemet a reggel az óvodában, hiszen a gondozónők nagyon kedvesek, de de csak azért vannak ott, hogy tisztába tegyék, megetessék, lefektessék, és más nem is történik a gyerekkel. A többi mama nyomást gyakorol egymásra, hogy ne négy napig, hanem hár, csak három napig adják be az óvodába a gyereket, és aki négy napra adja be, az már rettenetesen rossz anyának érezheti magát én az egyik legtaszítóbb mama vagyok az óvodában, hiszen nincs is apjuk, aki ellássa őket. Mi történik ma Hollandiában? Egyre több megszorítás alá esik a gyerekellátás, és ez azt jelenti, hogy az én családomban is én túl sokat keresek, ezért mi nem kapunk adókedvezményeket, a férjem fizetése tehát rámegy az óvodára, és mivel a férjem nagyon szeret munk- dolgozni, ezt még megtehetjük, de sok családban az anya- anyának van kisebb jövedelme, ők ezért kénytelenek abba hagyni a munkát, akkor, hogyha az egész jövedelmüket a gyerekellátásra kell fordítani, amelynek nagyon káros hatása van a nők részvételére a munkaéletben. A Belgiumban a helyzet és a tapasztalat egészen más. Mindig elvittem a gyerekeimet, mindig örömmel vittem a gyerekeimet óvodába, bölcsibe, hiszen nem csak az alapvető igényeiről gondoskodnak, etetik, altatják őket, hanem tanítják őket a betűkre, erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak, felkészüljenek az iskolára, és jövedelemarányos díjakat kell fizetni, ami tisztességesnek tűnik, megengedhető, boldog vagyok tőle, és a gyerekem is jól érzi magát. Átolvastam ezt az új dokumentumot a hétvégén, és mindez alátámasztja, amit én is gondoltam. Megmutatja, hogy mennyire eltérő a helyzet az egyes tagállamokban, hogy, és az ember igazán nem szeretne kisgyerekes család lenni, tagja lenni Németországban, Szlovákiában, Lengyelországban, akkor, hogyha mindkét szülő dolgozik, hiszen akkor nagyon nehéz a gyereket elhelyezni. Viszont nagyon jó élni Dániában, Belgiumban, a skandináv országokban, mert sokkal jobban megszervezték a gyerekellátást. Nem tudtam, és ebből a dokumentumból tanultam meg, hogy a az az ok, amiért nagy különbséget tesz a gyerekellátás, vajon, vajon csak a nők munkavállalását segíti e elő, vagy része ez a oktatási rendszernek, vajon a gyermekek fejlődését célozza-e meg, és úgy tűnt, hogy a gyerekellátás jobb, és sokkal kevésbé szenvedi meg a válság következtében bekövetkező megszorításokat. Hollandiában nem így volt, és nem volt kapcsolat, összefü- kapcs- összekapcsolódás az iskola és az óvoda között. Nagyon hirtelen, váratlan a változás a két rendszer között, ami nagyon kellemetlen a gyerekeknek is, és amely a minőséget is lehúzza. Nagyon tanulságos volt ez az olvasmány, javaslom mindenkinek, hogy nézze át, a tagállamok nagyon sokat tanulhatnak egymástól ebben a tekintetben, abban, hogy egyre többet kell beruházni a gyerekellátásba, hiszen akkor a jövőbeni munka, munkaerőpiacra piacba fektetünk be, hiszen a, a nők nagyon jelentős munkaerő potenciált jelentenek. Beruházás ez a jövőbeni szegénység megelőzésében a családok életébe, ahol a, gyerek, ahol a nők dönthetnek a között, hogy vállaljanak egy gyereket vagy sem, és hogyha igen, akkor ne váljanak függővé, hogy ne kelljen félni ettől a döntéstől. És beruházás ez a gyerekekbe is, hiszen ahol komolyan veszik a gyerekellátást, és részét képezi az az oktatási rendszernek és a szociális fejlődésüknek, ott van az el, leg, legkevésbé kitéve a megszorításoknak. Most van ideje annak, hogy felülvizsgáljuk a barcelonai szélkétűzéseket, és rávegyük a tanácsot arra, hogy új célokat tűzön ki a következő tíz évre. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Cornelissen asszonynak ezt a bevezetőt. Azt hiszem, hogy nagyon jól felvetette a problémát, a saját élete tapasztalatával illusztrálta azt, és azt be tudta mutatni, hogy milyen összefüggés van a nők munkapiaci jelenléte és a gyermek megőrzés kérdései között. Nos, hát szerintem ki kell terjeszteni a gondolkodásmódunkat, ugyanis azt hiszem, hogy a munkapiacon, munkaerőpiacon is a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget javítja a gyermek felügyeleti rendszerbe való befektetés. A nők, ha otthon maradnak, a szegénységhez vezet, és ráadásul ez hosszú évek alatt egyre szörnyebb helyzetet eredményez, és az a vége, hogy a nők mire nyugdíjas korúak lesznek, már extrém szegénységben élnek. Tehát itt az oktatás képzés politikáját kell összehangolni a férfiak és a nők közötti esélyegyelőség helyzetével. Az első panel Muriel Bissier fogja vezetni, aki az Európai Bizottság jogi esélyegyenlőségért felelős főigazgatóságán dolgozik, valamint Kathy McCracken, aki Londonból érkezett, és az Utrechti Egyetemről pedig Janeke Plantenga professzor. Úgyhogy kérem, hogy Muriel Bissier mutassa be ezt a múlt, jú, múlt év júliusban megalkotott dokumentumot, amely a barcelonai folyamatról szól, a különböző tagállamok helyzetét elemzi, a gyermekellátási rendszer inkluzívá tétele, illetve a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja meg a helyzetet, valamint kitér arra, hogy milyen kihívásokkal állnak szembe az egyes tagállamok, és rámutasson arra, hogy mennyire fontos a barcelonai célkitűzések ismét napirendre tűzése, hiszen az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kitűzött célok meg valósuljanak, hiszen ez a 2000, Európa 2020 program részét is képezi munkaerőpiaci mm, szempontokból. Köszönöm szépen! Nos, nézzük meg azt, hogy hogyan néznek ki a barcelonai célok. Ugye itt a fő célokról már esett szó, úgyhogy nézzük meg most, hogy hogyan is áll a helyzet. Egy kicsikét egyfajta leltárt szeretnénk készíteni arról, hogy a célok hogyan valósultak meg. A célok meghatározása megtörtént. 2010 volt az eredeti határidő, de a tagállamok a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségért megalkotott paktumotban megerősítették ismét ezeket a célokat, ez 2011-es dátumú, tehát 2020-ig most kitoltuk a célok megvalósításának határidejét. Cornelissen asszony is elmondta, hogy az európai politikának hozzá kell járulnia a legfontosabb célok megvalósítására, a 2020-as stratégia mm, ezen belül mm, a szegénység elleni küzdelem, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség, a foglalkoztatás politikai célokhoz hogyan járul hozzá. Nos, most két, két csárton szeretném megmutatni azt, hogy hogyan függ össze a fiatal, vagy a kis gyermekeket nevelő anyák munkaerőpiaci helyzete, illetve ezeknek a gyermekeknek a gyermekellátási rendszerben való részvétele. Hát ez nagyon is összefügg, mint ahogy láthatjuk. Aztán van itt egy másik grafikon, amely azt mutatja, hogy hogyan függ össze a gyermekek ellátási rendszerben való elhelyezése, illetve a nők és a férfiak fizetésbeli különbségei hogyan függenek össze. Hát itt is láthatjuk, hogy az összefüggés teljesen egyértelműen kimutatható. Van aztán itt egy harmadik grafikon, amely a 2011-re vetíti ki a célok megvalósítását. Három csoportot alkottunk, hat ország érte el a célokat 2011-re, aztán van egy második csoport, amely még nem érte el ezeket a célokat. Ez jobbra található. És a, ugye itt különbséget kell tenni a, a három év alatti, illetve a három év feletti gyermekek esetében. Narancsárgával jelöltük azokatnak a számát, akikről itt ugye szó van. Itt a kisgyermekek esetében 25%-ot tűztünk ki, és 80%-ot a nagyobb gyermekek, tehát a 6 év, 3 és 6 éves kor közötti korosztályra nézve. Pontosabban itt azt láthatjuk, hogy hogyan is néz ki a helyzet a 0-tól 3 évig terjedő korszakra, tehát a 3 évesnél fiatalabb gyermekek esetében. 2010-es adatokat láthatunk, és a 2011-es adatok ezek a kis rövid vonalkák. Tíz ország érte el az első kitűzött célt. Ezen a grafikonon azt is láthatjuk, hogy különböző helyzeteket tapasztalhattunk. Narancsárgával a heti 29 óránál kevesebb időre igénybe vett szolgáltatásokat, és a, másik, a zöldet pedig a 30 óránál több időre igénybe vett szolgáltatásokat mutatja. Itt láthatjuk Hollandia példáját, illetve az Egyesült Királyság példáját, de olyan országokat is láthatunk, mint Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia, amelyek esetében csak 5% vagy még annál alacsonyabb ez az arány. Itt a nagyobb gyermekekről van szó, tehát 3 és 6 év közötti korosztályról. 2010-et 10 ország érte el a kitűzött célt, de 2011-ben már sajnos csak 9 ország van itt, ugyanis Spanyolország és Írország tekintetében sajnos csökkenő tendenciákat mutathatunk, viszont Olaszország közben elérte a kitűzött célt. Aztán még azt is láthatjuk, hogy Bulgária és Lengyelország kevesebb mint 50%-os óvodai elhelyezést tud felmutatni. Melyik azok a problémák vagy akadályok, amelyek megakadályozzák a szülőket a szolgáltatások alkalmazásában. A grafikonon azt láthatjuk, hogy 25%-a azoknak a nőknek, akik nem dolgoznak, vagy részmunkaidőben dolgoznak. Nos, hát az ő nehézségeik leginkább a szolgáltatások hiányával magyarázhatók. 53%-uk számára túl drága az ellátás, és csak 4% esetében problémás a minőség. A többi 18% esetében pedig a megközelíthetőség jelent problémát. Mit értünk ez alatt? Talán az, hogy fizikailag messze van az ellátó helység, vagy pedig nem megfelelő minőségű az adott szolgáltatás, illetve az alkalmazhatóság túl restriktív rájuk nézve, tehát nem kapnak szabad helyet. Tehát azt láthatjuk, hogy továbbra is a legtöbb tagállamban a költségek jelentik a legnagyobb problémát. Ezek általában nagyon magas költségek, de ezeket ugyanakkor támogatásokkal ki lehet egészítetni, de mégis ez a legnagyobb akadály. Írországban, az Egyesült Királyságban, ahol több mint 45 százalékát jelenti a kétkeresős családokban az összjövedelemnek. Nos, hát itt egyfajta szociális és adópolitikát kell bevezetni, amely a családokat tekinti központi elemnek, és nagyon sokszor a nőket nem igazán ösztönzik a munkaerőpiaci visszatérésre akkor, hogyha magasak az adó vonzatok. Nézzük meg a különbségeket a magas, illetve alacsony jövedelmű családok esetében. Itt például azt láthatjuk, hogy Franciaország, amely teljesen a bal oldalon található, alacsony, vagy, vagy alul lehet látni hogy milyen különbségek mutatkoznak az alacsony, illetve magas jövedelmű családok között. Ugyanez Dánia esetében egészen más, ez ugye a jobb oldalán található a grafikonnak, egész más az eloszlás. Tehát ott egyenlőbbek a feltételek. Aztán néhány szóban a minőség. Itt nagyon nehéz leltárszerű képet adni a helyzetről. Egyébként sok munkát végzünk ezen a területen most. Azt láthatjuk, hogy sajnos nagyon sok nem képzett személy dolgozik ezen a területen, és egyébként nagyon eltérő a helyzet országról országra nézve. A legtöbb országban azonban eléggé rossz megítélése van ezeknek a munkáknak, és a munkaszerződés típusa is nem hosszú távú szerződés, hanem inkább ilyen rövidebb időszakra kötik ezeket a szerződéseket. Természetesen ennek a minőségre kihatása van. Ebből fakad, hogy a szülőknek különböző módszereket kell összehangolnia, informális felvigyázás, főként a nagyszülők, de ez nem elegendő megoldás, tehát alternatív stratégiákra van szükség a gyermekek megőrzése területén. Úgyhogy nagyon sok országban nem is az a probléma, hogy nincsen elég szolgáltatás, hanem például az északi országokban az első év során általában a szülők vigyáznak a gyermekre, és ehhez kapnak egy társadalmi hozzájárulást is, de más országokban a problémát a szolgáltatások hiánya is jelenti, és ennek hatása van a nők munkavállalására. Fontos továbbá az is, hogy az apa számára lehetőséget biztosítson a jogalkotás arra, hogy ő vegye ki a szülői szabadságot. Nézzük most a helyzetet európai szinten. Globális megoldásra van szükség, vagy megközelítésre. A szolgáltatásokat minőségévé kell tenni, és ugyanakkor megfizethetővé. Ehhez szülői szabadságrendszert, illetve rugalmas munkaidőt kell biztosítani, és tulajdonképpen minden egyes időszakra vonatkozólag más megoldást kell kínálni. Tehát más az egész kisgyermekkel való helyzet, és más az, amikor már iskoláskorú gyermekről beszélünk. Mik az akadályok? Nos, az akadályok sokszor adótermészetűek, és ezeket, is, ezeket az adóakadályokat is le kell bontani, hogy a nők ismét visszatudjanak állni a munkába. Tehát itt különböző fajta megoldásokra van szükség, egyfajta csomagot kell alkotni. Az Európai Bizottság nyomon követi továbbra is majd a barcelonai célok megvalósulását, és szeretné javítani a statisztikai kapacitásokat is a különböző tagállamokban, tehát hogy jobban lássuk, hogy mik azok az akadályok, amelyek a szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtt állnak. Valamint a bizottság továbbra is támogatni fogja az európai szemeszteren belül ezt a kérdéskört, különböző ajánlásokat fog elfogadni, és ösztönözni fogja a tagállamokat arra, hogy fektessenek be a gyermekellátási rendszerbe a válság ellenére, és ugyanakkor arra fogja kérni a tagállamokat, hogy a strukturális alapokat használják ki a lehető legjobb módon ezen célok megvalósítására. Valamint a bevált gyakorlatok cseréje, és itt szeretnék rámutatni egy célra, egy európai keret megalak, megállapítására, amely a gyermekellátási szolgáltatások minőségére vonatkozna. Itt egy nyílt módszeres együttműködést szeretnénk tematikai szinten megvalósítani az illetékes hatóságok között, há, vagy öt aspektus, a hozzáférhetőség, munkafeltételek, monitorozás, kormányozhatóság és pénzügyi feltételekre fog kiterjedni ez a, ennek a keretnek a megalkotása. És végül szeretnék visszatérni a workshop céljára, illetve a fő mottójára, címére, Barcelonát újraértékeljük? Barcelona átszabva? Nos, hát úgy tűnik számunkra, hogy a kisgyermekek ellátása valóban hozzájárul az európai célok megvalósításához, és ezért fontos az, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt foglalkozzanak ezzel a témával. Köszönöm szépen! Most a második szakértőnk következik, Kathy McCracken, aki 2006 óta az Opsit Research-nél dolgozik, kutatóként a brit kormányt, illetve az Európai Parlamentet informálják, különböző tanulmányokat készítenek, a gazdaság és pénzügyi válság hatása a mm, szociális juttatásokra, illetve a gyermek ellátási rendszerekre, a megszorító intézkedések kérdésére, valamint a kisgyermekek ellátását szolgáló szolgáltatások helyzetére, a nők és a férfiak munkaerő piaci helyzetére terjed ki ez a kutatás. Önni a szó 15 percre. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Tehát megvizsgáltuk ezt a kérdéskört, a férfi-női vonatkozásait a gazdasági válságnak, illetve recessziónak és a jóléti rendszerre gyakorolt hatást. A gyermekfelügyelet, a gyermekellátási lehetőségek az egyik fontos terület ezen belül, és ennek a megállapításait szeretném most ismertetni. Egy kicsit a kutatás hátteréről a meglévő adatokat szerettük volna elemezni, és mélyreható vizsgálatokat is folytattunk egyes Európai Uniós tagállamokban. A válság előtti helyzet a következő volt, hogy röviden összefoglaljam. A 2000, 2000-es évtized közepéig nagyjából 20 év során jelentősen nőtt az OECD országok jövedelme, és a családpolitika is egyre bővült fokozódott a globalizáció, és a népesség folyamatosan öregebbé vált. Mit kell érteni a gyermekellátás alatt? Itt a hivatalos gyermekfelügyeletet értjük, amiben kereslet, illetve kínálati intézkedések és családmunka egyensúlyt célzó valamint szülő szabadság jellegű intézkedések is szerepeltek. 2008, illetve a válság nyomán tudjuk, hogy a családok gazdasági helyzete romlott. Nőtt a munkanélküliség férfiak és a nők körében is, ezt fontos kiemelni. És a különböző tagállamok Európában más és más választattak ezekre a kihívásokra. A jóléti állami jellegétől függően másképpen eh, reagáltak. És ott, ahol megőrizhetőek voltak a juttatások, ott erre törekedett az állam. Különböző ösztönző intézkedéseket vezettek be, ingyenes gyermekfelügyeletet nőtt a gyers, a gyed átmeneti jelleggel, és a családi pótlék csökkentése is előfordult, illetve a rászorultsághoz kötötték az ellátást az egyetemes jelleg helyett. Tehát a jogosultságokat, illetve az ellátásokat megnyírbálták. Jelentősen változott a családok anyagi helyzete megvizsgáltuk azt is, hogy az anya, illetve az apa munkaóráival hogyan függ ez össze. Fontos kiemelni, hogy a szociálpolitika egyéb területeivel összefüggésben a gyermekfelügyeleti lehetőségek azt mutatják, hogy automatikus stabilizáló mechanizmusok működnek az országok többségében, tehát Különböző munkanélküliségi ellátások és szociális segélyek javítják a nehéz helyzetbe kerülteknek a helyzetét. A válság gazdasági társadalmi hatása egyenetlenül oszlott el, és ennek a kárvalói voltak a nők európai szinten azt látjuk, hogy az automatikus stabilizáló eszközök nőttek a válság miatt. A jövedelem megőrző jelleg nem érvényesült mindenhol, például a gyes, illetve a családi pótlék juttatásaiban sem. a munkaerőpiacon ennek a folyamatnak a vesztesei az alacsonyan képzettek, illetve a részmunkaidősök voltak elsősorban, tehát a nők automatikusan. Aztán az adott kormánytól függő intézkedések például aktív munkaerőpiac intézkedéseket foglaltak magukba, átképzést és hasonlókat, és a gyermekfelügyelet költségét általában nem vették figyelembe ezeknek az intézkedéseknek a finanszírozásában. Tehát elvben ösztönözték a munkába való visszaállást, de a gyermekfelügyeletet nem oldották meg megfelelően ezzel párhuzamosan. Azt láttuk a szakirodalom alapján, hogy a családra bízták ismét a gyermekek felügyeletét. Tehát általában a nőket, illetve a nagyszülőket jelölték meg eh, gyermekfelügyeleti eh, lehetőségként. És a különböző juttatásokat a rászorultsághoz kötötték, korábban egyetemesek voltak ezek, és ez is hátrányosan hatott egyes családokra. Tehát ez oda vezetett, hogy a munkába való, visszahállás jelentősen megnövelte a gyermekellátásnak a költségét rátérnék a legfontosabb megállapításainkra országok függvényében. Görögországgal kezdem. Tehát először is a jóléti állam különböző módozatait vizsgáltuk. És széles földrajzi körben elemeztük a helyzetet. Görögországban a válságra adott válaszok között hosszú távú struktúrális reformokat találtunk. Az elhúzódó válság enyhítését a szociális feszültségek enyhítésével próbálták elérni. És ez azt jelenti, hogy a családra jutott a gyermekfelügyeletnek a feladata. Az alapellátásokat is rászorultságtól tették függővé. A, az óvodák elérhetőségét csökkentették Írországra rátéve, rátérve, csökkent a családi ellátásoknak az összege, és itt a veszélyeztetett csoportokat sújtotta ez leginkább. Különösen a gyermeküket egyedül nevelő nők, anyák esetében arra ösztönözték őket, hogy térjenek vissza a munkába, és összességében a családok terheit nem ellensúlyozták kellőképpen. Az elnökasszony kéri az előadót, hogy egy kicsit lassabban fejtsek ki a témát. Olaszországra térek rá. Az ellátásrendszer reformjára volt szükség, számos területen felővizsgálták, átalakították a jogosultságokat és az ellátásokat. Drámai csökkenések léptek életbe, mind a gyermekek, mind az idősek gondozása terén bár ez főként az idősebbeket érintette, és viszonylag érvényben maradtak a gyermekellátások Lengyelországban. Itt később tört ki a válság, mint a többi tagállamban, és talán kevésbé drámai hatása volt a lengyel nőkre hárul a gyermekek felügyelete főként, és a családi ellátás típusok csökkenése meglehetősen kismértékű volt bár a nők itt is eh, a negatív hatásokat kellett, hogy elviseljék ebben. Svédországban kicsit más a helyzetkép. Annyiban, hogy a válság hatására hmm, kevesebb hatás jelent meg, kevésbé markáns volt az elhúzódó válságnak a kihatása az anyák, illetve az apák is eddig is igénybe vehették a szülői szabadságot, megfizethető a gyermekek felügyelete, és a férfi-női egyenjogúságot korábban is ösztönözték, tehát nem sok minden változott e tekintetben a válság hatására. Az Egyesült Királyságra rátérve, ott komoly megszorítások voltak az államadóság csökkentése céljával, és ennek áldozatul esett a gyermekellátási segély, illetve a gyermekfelügyeletnek a díja is. Tehát továbbra is nagyon magas a gyermekfelügyeletnek a díja. Nagyon sokba kerül, hogy egy családanya munkába állhasson, illetve a munkavállalás komoly költségekhez vezet a gyermekek felügyelete miatt. A kutatásaink fő megállapításait összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az aktív munkaerőpiaci intézkedések bevezetése oda vezetett, az embereket igyekeznek ismét munkába állítani, vagy képzésbe küldeni, ez általában üdvözlendő, de nők esetében, hogyha nem kellően figyelnek oda a gyermekfelügyeleti szükségleteikre, igényeikre, akkor a nőkre a pozitív hatások kevesebbet jelentenek. Tehát ez egy nagyon fontos eh, támogatandó terület lenne aztán Írországban és a földközi tenger térségének az országaiban csökkentették az ellátásokat, és ez kis államháztartási hatással járt, egyes területekről kivontak forrásokat, és nem csoportosítottak át új forrásokat a gyermekek felügyeletébe, illetve az idősek ellátására. Úgy látjuk, hogy a kormányoknak az aktív munkaerőpiaci intézkedések végrehajtása során eh, el kell végezniük a férfi-női hatások egyenlősítő szemléletű vizsgálatát, és ez többé-kevésbé meg is történik, de szükséges lenne, hogy újra kalibrálják az ellátások rendszerét. Tehát, hogyha megkurtítják a költségvetést az egyik oldalon, akkor az így felszabaduló forrásokból a befektetést igénylő, illetve a megterülést is biztosító területeken kellene ezeket a forrásokat hasznosítani. Tehát a szülői szabadságot illetve a gyermekfelügyeletet kellene megoldani egységesen. Merci beaucoup, euh, madame. Köszönöm szépen, Mekreken asszony. Az ismertetése globális helyzetképet adott a gyermekellátás rendszeréről, másrészt pedig célzottan országokra lebontva is bemutatta a konkrétumokat, és rendkívül érdekes volt, hogy ilyen részletességgel értesülhetünk. Most pedig az utolsó szakértőnknek adom meg a szót, Janeke Plantenga úrnak, aki az Ütrechti Közgazdasági Egyetem tanára. És a kutatásai elsősorban a munkaerőpiac rugalmasság intézkedéseire vonatkozott, illetve hogy, hogy, hogy hogyan egyeztethető össze a szakmai és a családi élet. Általánosságban a szociálpolitika, Európa, illetve nemzeti szinten. A nem fizetett munkavállalással is foglalkozott, Megvizsgálta továbbá a munkaerő elosztását, a gyermekfelügyeleti lehetőségeket és a társadalombiztosítási hatásokat. Kétszer is hallgathatjuk a hozzászólását a második panel keretében. Ezúttal a szakma és a család élet összeegyeztethetőségéről fog majd szólni. Nagy érdeklődéssel várom ezt a második témát is és természetesen a kisgyermekek ellátása erősen érint bennünket, a témánkba tartozik, úgyhogy negyed órára megadom ennek a szót. Hmm. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik ben ook eh, nadrukkelijk gevraagd om in het Nederlands te spreken. Köszönöm szépen a meghívást. Eh, arra kértek, hogy hollandul beszéljek, és ezt örömmel meg is teszem. Azonban a diáim angolul készültek el. Remélem, hogy a kettő működni fog együtt. Én a munka és magánélet összeegyeztetését vizsgáltam, és a kollégáim már be is vezették ezt a kérdést, de kutatóként az én fókuszom, érdeklődésem központjában az állt, hogy Olyan munkaerőpiaci modell van Európában, amelyet Jane Lewis úgy írt le, hogy a felnőtt munkavállalók modellje. A szülői szabadság, a társadalombiztosítás, az adózás, a gyerekellátás, ezek a különféle rendszerek nagyon radikálisan eltérnek egymástól, az Európai Unión belül is hatalmas eltéréseket látunk. Ez, ez a munkavállalási modellel kezdődik, ahol minden felnőtt nő és férfinek elvileg munkát kellene találnia a munkaerőpiacon. Ennek persze jelentős következményei vannak a szociális um, napirenden. Hogyha sikerül összekombinálni a munkavállalást és a gyerekellátást, az alapvető kérdésé válik. A hagyományos szociálpolitikai megközelítésünk, a gyerekellátás gondolata, vagy a családi pótlék, ezek a, gondolatok olyan, ezek olyan jutatások, amelyeket a gyerekellátás nak céloznak, vagy a, vagy a szülői szabadságnak. De, amikor, de hogyha a legutóbbi fejleményeket nézzük Európában, például az egységes munkavállalási modellt és az európai szociális agendát, akkor azt találjuk, hogy minden EU tagállam, tagállam más, másképp, másképp reagál Emellett hatalmas különbségeket látunk az egyes tagállamok között is akkor, amikor a gyerekellátási intézményeket nézzük, ez erről az első felszólaló beszélt, összefoglalásként hadd mutassam meg önöknek azt, hogy milyen hatalmas különbség található európai országokban a gyerekellátásba való befektetésben is, és a formális ellátásban. A, nézzük először a legfiatalabb gyerekek eh, helyzetét. Itt nagy az eltérés az egyes tagállamok között. A Dániában a leg, legfiatalabb gyerekek 72%-a részesül gyerekgondozásban. Más országokban van, hogy csak 10%. És ez nem a barcelonai célukról szól, de mégis a kép része. Eh, ami le, a legfurcsábbnak tartottam, <clears throat> és nagy kihívásnak is mindannyiunk számára, az az, hogy öm, le, leküzdjük az egyes tagállamok közti nagy különbségeket. Például az, azt az óraszámot, amelyben az egyes gyerekek részt vesznek a gyerekellátásban. Csak három olyan tagállam van, ahol 30 órát ö, vertek részt a gyerekek az gyerekellátásban. Dániában ez meg is haladja, Szlovákiában, Portugáliában is. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk el, hogy vannak részidős gyerekellátási rendszerek, van két tagállam, ahol nagyok az eltérések. Hollandiában például, és és más országokban, ahol az Egyesült Királyságban például ahol sokkal inkább rész, rész, részidős a gyerekellátás rendszere. Nagy különbségeket láthatunk az Európai Unión belül. Amikor a különbségekről beszélünk eh, a gyerekellátás idejében, amely nem egyeztethető össze a teljes munkaidős munkavállalással, akkor nagy különbségeket látunk abban, hogy az egyes országok miként gondoskodnak a formális és informális gyerekgondozásról, és mit, mit értünk a más módok alatt, például a barátokat, a családot, a nem tanúsított, nem bizonyítványal rendelkező gyerekellátási módokat, amit a családok a gyerekellátási rendszeren kívül oldanak meg. Hollandiában modellként működünk, hiszen van formális és informális ellátásunk is, 50%-ban formális, és 50%-ban nem formális a gyerekellátás, de ez egy különleges helyzet. Ebben az esetben van sok, sok olyan ország, amelyek elég jól teljesítenek, Portugália és az Egyesült Királyság. Vannak mások, amelyek kevésbé fejlesztették ki a formális gyerekellátási rendszerüket, de nagyon jól teljesítenek más gyerekellátási formákban, Olaszországban, Cipruson és Görögországban um, találhatunk ilyen rendszereket. Aztán van egy csoport, országcsoport, amely nem igazán jól teljesíti a formális ellátást, de nagyon jól teljesítenek informális rendszerekben. Végül a statisztikát nézzük meg, azt a helyzetet, a, ami az idősebb gyerekeket illeti a három évestől az iskolába lépéskoráig. Itt kisebbek az eltérések, és ez azzal kapcsolódik össze, hogy ez az életkor, az óvodás életkor már ö, hatalmas, vannak jelentős óvoda, óvodai rend, ellátórendszerek, ezért az iskola, óvoda, bölcsöde közötti határok már el, elmosódnak, de az, az intézményen eltöltött órák számában látunk nagy eltéréseket. Nézzük például Dániát, vagy Észtországot és Szlovéniát. Sok olyan tagállam van, amely sokat fektetett be a rész, munkaidős ellátásba. Ez a statisztika. Itt az a fontos, hogy amikor ezeket az adatokat elemezzük, akkor megnézzük ugye az értékeket. A barcelonai cél alatti érték nem jelenti azt, hogy hiányos a gyerekellátási rendszer, és ezt is ki kell emelni kedvenc példám például a finn helyzet. Finnországban eh, Finnország nem hozza a barcelonai célkitűzést 26%-ban, de hol, hol, Finnországban a gyerekgondozást szociális jogként határozzák meg. Finnország kombinálja a otthoni gyerekellátást, amiért juttatást kapnak a szülők, és amivel a szülők gazdálkodhatnak. akkor, hogyha a szülési szabadságot már felhasználták. És ez az otthoni ellátás és juttatás olyan magas, hogy bár szociális, a, bár alapvető jog a gyerekellátás, és, és be lehet jutni az óvodákba, mégis a 23%-os cél alatt teljesítenek. Ezért ahol a gyerekellátás szociális jogként jelenik meg, mint az északi országokban, bár Norvégiát nem vizsgáltuk. Norvégia, Franciaország, Belgium és Szlovákia is halad az objektív, az olyan célkitűzés felé, amelyben ugyan, ugyanúgy látják el ezeket a gyerekeket. Más tagállamokban elmozulást látunk a teljes lefedettség irányába, de a legutóbbi gazdasági válság ezt egy kicsit visszafogta. Voltak olyan országok, ahol a, a fejlődés nagyon korlátozott mértékű volt. A déli tagállamokban, Máltában, Cipruson, Csekköztársaságban, Litvániában és Görögországban is. A szűk keresztmetszet az ellátásban abban áll, hogy nagyon nehéz a gyerekellátást más struktúrákba átalakítani. Nem szabad azt elfelejteni, hogy arról van szó, hogy a a szülőket próbáljuk rávenni arra, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra, akkor figyelembe kell venni olyan fejleményeket, ahol más megközelítéseket fogadtak el, és ahol ezeken a szakpolitikai területeken a munkavállalás irányította az átszervezést, az adózást is másképp fogalmazták meg azért, hogy kevésbé hátrányos hatással legyen ez a munkavállalására. A szociális, a társadalmi biztosítást is úgy határozták meg, hogy me, jobban megfeleljen a munkaerőpiaci helyzetnek. A munkavállalásnak meg kell, hogy érje az ezzel járó költségeket. És ez nagyon fontos akkor, amikor a gyerekellátást nézzük, hiszen amikor erről van szó, akkor nem csak a gyerekeket kell figyelembe venni, hanem az érzelmeket is, hanem nagyon eltérő elképzeléseket az életvitelről, nem csak részvételről van itt szó, eh, hanem születésszámokról, családi értékekről, optimális gyerekelhelyezési helyzetről, és minden egyes tagállam eh, megfogalmazza saját célkitűzéseit a szakpolitika keretében. Eh, egyrészt a pénzügyi alapfeltételek figyelmebevételével, de a, a szülők igényének figyelembevételével is. És hol lehet a legjobb egyensúlyt elérni? Ez hát mindenki ez, ezzel küzd. De a tagállamok és az Európai Unió nagyon különféle döntéseket hoz. Ha megnézzük azt a tényt összefoglalásként, hogy az egyes tagállamokban, az Egyesült, az Európai Unióban milyen célokat le, sikert teljesíteni, azt látjuk, hogy a formális megoldások nem feltétlenül teljes idős ellátást nyújtanak. Vannak más megoldások is, amelyek nagyon fontos kiegészítői ennek a formális ellátásnak. Az egyik legnagyobb probléma az ellátási politikában a foglalkozás figyelmi, figyelembevételével csak bizonyos fokig érhető el Véleményem szerint az emberek persze azt próbálják hangsúlyozni, hogy a munkavállás nagyon fontos az embereknek, de ugyanilyen fontos a gyerekellátás elérhetősége akkor, amikor a felnőtt munkavállalói modellt nézzük, és az a célkitűzés, hogy nemi, nemi szempontból is egyelő legyen ez a munkaerőpiac, és megteremtse a sokszínűséget Európában, akkor a legvalószínűbb az, hogy az ellátási infrastruktúra a legfontosabb szakpolitikai prioritás marad még a jövőben is. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen ezt az érdekes elemzést, amely rendkívül minden, mindenre kiterjedő volt, és most megnyitom a vitát. Cornelissen asszony, és a szakértők is talán majd felvilágosíthatnak bennünket néhány megjegyzéssel kapcsolatban, amely megjegyzések a jelenlevők részéről fognak elhangzani. Cornelissen asszonynak adom meg a szót. A szakértők irányába kíván kérdéssel élni. Nos hát, köszönjük szépen azoknak, akik itt vannak, és biztos, hogy mások is fognak kérdéseket még feltenni. Nos hát, engem rendkívüli módon érdekelt az, hogy a egyes tagállamokban hogyan is tekintenek az egész gyermekellátási rendszerre. Ennek ugyanis óriási hatása van arra, hogy bekívánnak e fektetni, vagy sem ebbe a rendszerbe. Úgyhogy engem az érdekelne, hogy van-e összefüggés a gyermekellátási rendszerről kialakított kép, illetve a között, ugye itt visszautalnék a saját tapasztalataimra, hiszen Hollandiában 30 óránál hosszabb ideig kihasználni ezeket a rendszereket, hát az szinte elfogadhatatlan. Nos, Dániában egészen más a helyzet. Tehát, hogy ez megfelele annak, ahogyan a hatóságok az adott tagállam részéről kezelik a kérdést, vagy pedig a tagállam részéről ez inkább egyfajta foglalkoztatáspolitikai lépésnek tekinthető hogy hogyan is tekint a gyermekellátási rendszerre. hogy a szülők részéről negatívabban ítélik-e meg a gyermekellátási rendszert, vagy sem. Tehát, hogy ennek van-e hatása mindenre, hogy vajon a gyermekellátási rendszer a gyermekek szociális fejlődéséhez hozzájárul-e, illetve egyfajta fejlődést tanít hozzájárulása van-e ennek. Nem tudom esetleg, melyik szakértő kíván válaszsal élni erre a feltett kérdésre. Talán ön, aki azt látta, hogy milyen különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok között, talán ön tudna legjobban választani Cornelissen asszony kérdésére. Ehm, beleid staat natuurlijk niet altijd in rechtstreeks in relatie tot. A politikák nem mindig uh, függnek össze közvetlen módon a szülők eh, elvárásaival. Tehát ez nem egy az egyben mondható ki, de ettől függetlenül Hollandia példája arra utal, hogy a politika bizonyos már létező modellekhez igazodik. De ugyanakkor ezek a preferenciák, ezek vajon mennyire kapcsolódnak a jelenhez. Tehát nem igazán lehet látni azt, hogy a politika a szülők preferenciáihoz igazodik el, vagy pedig fordítva van ez, hogy, vagyis hogy a preferenciákat erősíti a felkínált lehetőségek tárháza. Tehát én azt hiszem, hogy ez az okokozati összefüggés mind a két irányban működik. Um, one, one thing that we did pick up, which is a bit related, but egy másik dolog, hogy vajon az, hogy a politikai rendszerekben milyen szinten képviseltetik magukat a, né, a nők, ez vajon összefügge azzal, hogy hogyan is tekintünk a gyermekellátási rendszerre? Nem tudom, hogy erről esetleg egy kicsit többet mondhatna-e, esetleg példákkal szolgálhatna-e. Vagyis minél inkább a parlamentben képviseltetve vannak a nők, annál könnyebb számukra az, hogy érveljenek a gyermekellátási rendszerek bevaló befektetés mellett. Madame Bissier. Bissier asszony. Bissier asszony. Hozzá szeretne szólni? Igen. Igen, néhány pontosítással tudnék szolgálni. Itt ebben a jelentésben, a 12. oldalon van egy másik grafikon, amely arra mutat rá, hogy azok a nők, akik három évesnél kisebb gyermek mellett teljes munkaerőben dolgoznak, tehát ezeknek az nőknek az aránya hogyan függ össze a szolgáltatások mennyiségével, minőségével. Nos, azokban az országokban, ahol a női munkát erősen támogatják, ott természetesen nagyobb a befektetések aránya a gyermekellátási rendszerekbe is, és ennek az ellenkezője is igaz. Nos, nekem négy kérdésem lenne a szakértőkhöz és majd aki az adott kérdésben leginkább kompetensnek véli magát, az válaszoljon rá. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy a gazdasági válságnak hatása volt a női munkavállalásra, és pont azért, mert a nők gyakran részmunkaidőben dolgoztak, vagy pedig a munkaszerződéseik meghatározott időre szóltak. Ők voltak az elsők, akiket elbocsátottak, tehát a válság hozzájárult ahhoz, hogy a nők kivonuljanak a munkaerőpiacról. Vajon megvizsgálták-e azt, hogy ezzel párhuzamosan hogyan alakult az ellátórendszerek iránti igény mértéke? Ez tehát az első kérdésem. A második kérdésem hogy önök közül valaki tá- tanulmányozta-e azt, hogy a szolgáltatások hogyan néznek ki városi, illetve falusi környezetben, van-e különbség, és hogy a vidéki nők vajon ugyanolyan lehetőségeket kapnak-e gyermekellátási rendszerekben a gyermekeik elhelyezése számára, mint a városi nők? Harmadik kérdés. Cornelissen asszony nagyon ö, rosszul érzi magát, vagy lelkiismeret furdalása van azért, mert gyermekeit gyermekellátó intézményekben helyezi el. Nos, hát megnyugtatnám őt, ugyanis az egész életemet az oktatásügyben töltöttem, és kimutattuk azt, hogy igen struktúráló és szociális értelemben is nagyon pozitív hatása van a gyermekellátási rendszereknek a gyermekekre. Nos, a célokon túl, a barcelonai célokon túl vannak-e olyan elemzések, amelyek a szülőket és az államokat is, a hatóságokat is a formális gyermekellátó rendszerek erősítése felé irányítaná. Ez tehát a harmadik kérdésem, és a negyedik kérdés a következő. az Európai Szociális Alap támogatást adhatna a gyermekellátó rendszerek kialakításához. Vajon 2008 óta több ilyen jellegű kérvény érkezett-e a szociális alaphoz, vagy sem. Főként a nem tipikus óra vagy időbeosztások esetében. Alors, Madame Bissière, vous commencez. Bissière asszony. Talán ön kezdi majd a sort. Igen, először is nézzük a keresleti oldalt, a válság a szolgáltatások iránti igényre visszahatott. Sajnos nincsenek viszont erről adataink. Mivel az általunk mért számok nem a keresletet mutatják, hanem a szolgáltatás igénybevételét. És 2011, illetve 12 vonatkozásában rendelkezünk adatokkal. Tehát ennek a hatásait mértük. Ami pedig a regionális különbségeket illeti, hasonló a helyzet, nehezen férhetők hozzá a regionális szintű adatok. És a meglévő adatok arra vallanak, hogy az egyes országok, illetve országok régiói között is nagyok az eltérések, német vagy olasz viszonylatban, vagy jobban ismerem egy kicsit Franciaországot. A francia helyzet azt mutatja, hogy nem feltétlenül a vidéki térségek az alacsonyabban ellátottak. Egyenetlenek a szolgáltatások, és a kollégám esetleg erről pontosabban is felvilágosíthat bennünket. Ami a struktúris reformokat illeti, itt arra táblázatra szeretnék utalni, ami megtalálható itt a jelentésünkben, és ez mutatja, hogy a gyermekellátásra a regionális alapokból mekkora összegeket irányoztak elő. A minőségjavítás, illetve az igénybevétel fokozása meglehetősen nehezen mérhető. Tehát nehéz utolérni, hogy egy-egy konkrét intézkedésbe mekkora összegeket fektettek. Ezt inkább az infrastruktúra szintjén lehet mérni, az infrastruktúra fejlesztésben. Merci. Köszönöm szépen. A, és melyik szakértő tudna válaszolni arra, hogy a gyermekellátás hogyan hat arra vissza, hogy a gyermek testi-lelki fejlődése hogyan alakul. Természetesen öné a szó. Igen. Közgazdászként azt hiszem, hogy elég szerényen fogalmazhatunk csak ebben a kérdésben, mert ez inkább a fejlődés pszichológusoknak a szakterülete. De láttam Amerika illetve brit tanulmányokat, és némi részletességgel meg is vizsgáltam őket, Természetesen itt a gyermekellátás minősége a lényegi tényező. És azt hiszem, hogy egyszerűsítés lenne azt mondani, hogy definíció szerint pozitív a hatása a gyermekfelügyeletnek. A holland terepen nem sikerült ezt kimutatnunk. Én szívesen használtam volna ezt az érvet, de sajnálatos módon ezt nem sikerült megállapítani. A trend, ami megmutatkozott, az nem, nem túlzottan szignifikáns. Hollandiában rész időben veszik igénybe a gyermekfelügyeletet, talán azért, mert nem a legminőségébbek ezek a szolgáltatások, illetve létesítmények. Óriási pozitív hatásokat mutattak ki az USA-ban, illetve az Egyesült Királyságban is, de lehet, hogy egész Európára nem tudunk megfogalmazni hasonló következtetéseket. Egy kicsit árnyaltabban célszerű fogalmazni. Visszatérve az első kérdésre, vagy az első felére a kérdésnek, a válság hatására, a gyermekellátásokra való igény mértékére. A holland tapasztalatok azt mutatják, hogy az alacsonyan, illetve közepesen képzett nők veszik elsősorban igénybe a gyermekfelügyeleti lehetőségeket. És persze tegyük hozzá, nem zárható ki, hogy az informális gyermekfelügyeleti szolgáltatást a magasabban kvalifikáltak veszik fokozottan igénybe. Talán mert ők laknak távolabb a szüleiktől, nagyobb a mobilitásuk, itt összefüggés mutatkozik az iskolázottság szintjével. És könnyen lehet, hogy őket erősebben sújtotta a válság. A harmadik érv pedig, hogy a fizetett munka előnye a közepesen, illetve alacsonyan képzettek számára kisebb, mint a magasan képzettek számára, tehát egyszerűen kevesebbet keresnek még hogyha maguk szemszögéből ők esetleg másképp eh, is látják ezt a helyzetet. Tehát emiatt is csökkenhetett az igény a gyermekellátásokra ezekben a népességcsoportokban. Très bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig, igen, tessék. Akkor egy kérdést várunk illetve még egy második kérdés és lehetőség lesz, és aztán áttérünk a következő körre. Kérem, hogy mutatkozol is be. Szeszin Novavál vagyok. A panel szervezőinek szeretném megköszönni a lehetőséget. Azt hiszem, hogy a női esélyegyenlőség szempontjából a jövedelem, viszonyok, jövedelem viszonyok nagyon lényegesek és úgy gondolom, hogy a barcelonai célok szintén nagyon lényeges előre lépéssel kecsegtettek. Számszerűen nem mutatkozott meg forradalmi áttörés, de ezzel együtt. Manapság azt látjuk, hogy kivonják a forrásokat erről a területről, és hogy kialakult egy kettősség a 2020-as stratégia és a barcelonai célok között. Tehát az egyik oldalon dolgozon a nők 75%-a, a másik oldalon pedig politikai szinten és gyakorlatilag is megnyírbálják a gyermekellátásoknak a költségkeretét. Eltérő persze az országok helyzete, de sok esetben a nők választásra kényszerülnek és ebben fontos szerepe van a szolgáltatásoknak. A 2020-as stratégia globálisan fogalmazza meg a célokat, az unió gazdasági és szociális ellátásainak a helyzetképe mai szinten az barcelonai célok ellen hat, és ezért lehet, hogy célos célszerű felővizsgálni a 2020-as célkötőzéseket, és a kérdésem az, hogy a bizottság dolgozik-e országspecifikus ajánlásokon, és milyen stratégiával szeretné biztosítani erre a területre a befektetési forrásokat, hogy a lényeges célokat el tudjuk érni, egyrészt gazdasági, illetve férfinői egyenlőségi szempontból. Elnök, tehát a barcelonai célok ütköznek-e a 2020-as célokkal, úgy gondolom, hogy ez Bissier asszony kérdése, ez közvetlenül az Európai Bizottságra tartozik. Igen, ez valóban úgy fogalmazható meg, hogy talán itt párhuzamosan létezik kétféle elvárásrendszer, még hogyha nem is nyilvánvaló ez. Tehát egyrészt a barcelonai célok, másrészt pedig a stratégiai célkitűzések, amelyek a különböző jelentésekből, adatokból ellenőrizhetők, valamint az országoknak a helyzete jön számításba. 11 ország kapott 2013-ban specifikus ajánlásokat a gyermekellátások rendszerére, és mindezek alapja egy mérható elemzés volt, és ismét magasabb szinten megfogalmaztuk, hogy milyen lépésekre lenne szükség a célok eléréséhez, sőt, túl teljesítéséhez, hiszen itt elsősorban mennyiségi mutatók fogalmazottak meg, ugyanakkor a minőségi megvalósítás is nagyon fontos. Megfizethető költség, elérhető szolgáltatások, tehát ehhez mi biztosítjuk a támogatást. Köszönöm szépen, Tevenan úr, kért a szót. Igen. Szeretnék néhány elemet megemlítve választ adni a korábbi kérdésekre. Az eddig elhangzottak alapján, sőt, az imént érkezés kapcsolódva azt szeretném elmondani, hogy először is a gyermekek fejlődésére, illetve a szociális készségek alakulására hogyan hat a gyermekfelügyelet lehetősége. Ahogy Jeneke hangsúlyozta, a gyakorlatban nagyon nehéz kimutatni a közvetlen összefüggést, megkülönböztetni a különböző hatásokat. Tehát itt nem csak mennyiségi, hanem minőségi mutatókkal és összefüggést kell elemezni, vizsgálni. És a szülők szerepe szintén nem elhanyagolható ezen a területen. Úgyhogy a szakirodalom többsége, egyre növekvő többsége arra hívja fel a figyelmet, hogy pozitív hatások mutatkoznak a gyermekfelügyeleti lehetőségek elérhetősége között, illetve a gyermek fejlődése között. Ez különösen az óvodáskorra érvényes, tehát az iskoláskor előtti szakaszra. De az iskola rendszeren át a munkaerőpiaci beilleszkedésig végig vonul ez a hatás. Készültek erről tanulmányok, pszichológusok, szociológusok, Jim McMahon például jegyeznek hasonló tanulmányokat. És tegyük fel a kérdést, hogy hogyan hat a szolgáltatások minősége a fejlődés minőségére. És mi az összefüggés a között, hogy mondjuk egy nő három vagy négy nap foglalkozik otthon a gyermekével, ezt összevetve azzal, hogy a gyermekbölcsödés vagy óvodás, amit sikerült kimutatni, az egy lehetséges negatív hatás abban az esetben, hogyha a bölcsödében vagy óvodában túl sok órát, túl sok időt tölt a gyerek, de itt minőségi hatások is megjelennek. Dániában például nem figyeltünk meg hasonló összefüggést az elemzésekben. Tehát ez egy érdekes összevetést tesz lehetővé. Azzal zárnám, hogy megfigyelhetők bizonyos összefüggések, csak nem mindegy, hogy mit mivel hasonlítunk össze. A valóságban megfigyelhető, hogy a gyermekellátás formális rendszer, illetve az ehhez való hozzáférés lehetősége komoly tényező. Ott, ahol bizonytalanok vagy kismértékben elérhetők ezek a lehetőségek, ott inkább negatív a hatás. A nő hamar vissza tud állni a munkába más országokban, és ahol tisztességesen meg is fizetik a munkát, ott ezek a lehetőségek igazából ellensúlyozhatják a gyengébb minőséget a gyermekfelügyeletben, tehát mindezeket a tényezőket összhangban kell megvizsgálni. Aztán, hogyha megnézzük, hogy mennyiben térnek el mondjuk a gyermekfelügyeleti szolgáltatások, Franciaországot tekintve, amelyet kicsit jobban eh, ismerek, BCR asszony szavaiz csatlakozva, én úgy gondolom, hogy valóban nem a város-vidék összehasonlítása relatív, hanem Franciaországban sokkal inkább a népesség összetétele a meghatározó, illetve az életmód. Ez lehet régiófüggő is, de alapvetően a különböző gyermek ellátási formák igénybevételét ez határozza meg, és az európai szinten is valószínű, hogy hasonlóan alakul. Aztán, hogyha megnézzük a nő munkavállalási lehetőségei közötti összefüggést, illetve a gyermekellátások fejlődési dinamikáját, akkor itt nem csak a francia tapasztalatokra támaszkodtunk, hanem egyfajta körképet igyekeztünk sok-sok ember megkérdezésével felvenni. Az OECD, ahol dolgoztam, egy jó adatforrás volt erre, és azt gondolom, hogy a 12-es táblázat egyfajta áttekintő képet mutat, azon országok, ahol a szolgáltatások formális rendszere viszonylag jól elérhető, ezekben az országokban a nők könnyebben el tudnak helyezkedni, és igazából az igénybevétel erősíti a szolgáltatásokat, és összességében ez a gyermekvállalást elősegíti. Azok az országok, amelyek nem szívesen fektetnek be a gyermekellátások rendszerébe, hanem inkább a családellátás vagy a szülői szabadság rendszerén keresztül ösztönöznek, ott alacsonyabb eredményeket sikerült elérni. Franciaországra visszatérve, a nők foglalkoztatottsága, mint érv, úgy gondolom, hogy nem kellően ütős, illetve nem indokol mindent. És Franciaországban a gyermekellátás rendszerére az érvényes, hogy tulajdonképpen az egyik oldalon a női-férfi esélyegyenlőséghez hozzájárul ez, másrészt a gyermekszegénység elleni küzdelmet segíti. Tehát az iskolai kudarcok megelőzését is szolgálja, és elősegíti a gyermekek fejlődését. Mert egyes tanulmányok kimutatták, hogy az alapfokú oktatásba belépve a gyermek sikeresebb lesz. Tehát ezeket a kiegészítő hatásokat is tekintetbe kell venni akkor, amikor a gyermek érdekeit, illetve a férfi-női esélyegyenlőséget és a nők érdekeit próbáljuk összhangba hozni. És mindez persze visszahat a nők munkalehetőségeire. Elnök, köszönöm szépen ezt a pontosítást és rendkívül érdekes adatokat hallhattunk a tanulmányokról. Most pedig áttérnénk a második panel beszélgetésre, és ezek keretében az új kérdéseink következnek. Konkrét példákat szeretnénk hallani a második panelbeszélgetésben, különböző országok gyermekellátási szolgáltatásairól, Hollandia esetében Ismét Janeke Plantenga számol be a helyzetről. A német helyzetről dr. Alexander Schele Ber adatait hallhatjuk. Belgiumról dr. Jan Peters számol be, és ezt követően Olga Ratstrigina segítségével helyzetképet kapunk majd a lett modellről. Ezt követően a szlovák helyzettel ismerkedhetünk meg Magdalena Piszková jó voltából, és végül pedig francia országra térünk vissza Olivier Tevenon segítségével. Tehát minden további nélkül ismét megadom a szót dr. Plantengának. En ik zal het weer opnieuw in het Nederlands proberen. Még egyszer eh, hollandul fogom az előadásomat megtartani. A kivetítőn az áll, hogy, hogy gyerekek közellátása Hollandiában, eh, de én ezt a közellátást há, zárójelbe tenném, tudat, ennek oka is van. A holland rendszerben nincs közellátás a gyerekek részére. Tekintsük át gyorsan a holland rendszert. 2005-ben eh, elfogadták a gyerekellátási törvényt Hollandiában, és már a 90-es évek óta eh, eh, PPPL konstrukcióban foglalkoznak a gyerekekben. A 2005-ben elfogadták ezt az új jogszabályt, amelynek következtében elmozdult a az igény alapú finanszírozástól az ellátás alapú finanszírozásig. E, a szülők e, adott összegből e, gondozhatják a gyerekeiket a adólevonás formájában. Ennek az az el, magyarázata, hogy egy piacot alakítsanak ki, amelyben a szülők megkeresik a szolgáltatást, és azok, akik gyerekellátást nyújtanak, teljesíthetik ezt, ezt az igényt. A holland rendszernek a sajátossága, hogy a szülők fizetik a gyerekellátás díját, és ezért a ezzel ez lehetőséget teremt arra, hogy stabilabb ellátást kapjanak, komplikált struktúra alakul ki, a gyerekellátás munkaerőpiaci eszközé válik, szolgáltatásá válik, amelyet a szülőknek nyújtanak, és sokkal inkább a szülőknek, mint a gyerekeknek. Ez a jogszabályi változás, illetve a 2005-ös jogszabály bevezetése azt jelenti, hogy a gyerekellátás nem állami feladat, hanem magán rendszerek jöttek létre. Egyik részük profitorientált, más részük non-profit jellegű. Előadásomban azt szeretném megnézni, hogy ennek a rendszernek milyen hatása van. Eléggé sajátosnak mondhatjuk Különbségeket kell tenni a 2005 és a 2009 utáni helyzetben, hiszen 2005-ben a rendelkezésre állás volt a legfontosabb kérdés. A rendszer elég jól működött, hiszen a szülők keresték meg az ellátóegységet, nagyon érdekes lesz, lett a piac, lehetett bele befektetni, és egy masszív növekedést tapasztalhattunk. Elmondtam korábban, hogy 33%-kal teljesítettük a barceloni célokat 2008-ban. A gyerekek számára ez azért problémás, mert az iskolarendszer kicsit másképp működik, de egyetemes lefedettséget szeretnénk elérni. Két és fél éves kortól, három éves kor, kor, kor, kortól a gyerekek óvodába kerülnek egészen általános iskolás kor, korukig. Ebben az a fontos, hogy a szülők diktálnak, de a Skandinávian például szülőknek joga van a gyerekellátáshoz Hollandiában nincs. Ezt láthatták a korábbi diákon is. Hollandiában minden részidős rendszerben élhető csak el, a gyerekellátás is. Ez azt jelenti, hogy a mennyiség nagyon pozitív. Amikor a minőséget nézzük azonban, a tapasztalat már nem, a, a tapasztalat már nem annyira kedvező, a 2005-ös gyerekellátási törvény nem e, rendelkezik a minőségről, rábízza a piaci szereplőkre. A minőséget szabályozzák azok a szolgáltatók és a szülői szervezetek képviselői, de megdöbbentő módon nem az ebben részevő szakemberek, tehát azok, akik a szolgáltatásokat nyújt, nyújtják, a szülői szervezetek képviselői irányítják a minőséget, és a szolgáltatók nagyon kevés szerepet játszanak. Vannak pedagógiai tervek, vannak ellátottsági arányok, biztonsági szempontok, amelyet szabályoz a törvény, és ami az információt illeti, 2005 óta csökkent a gyerekellátás minősége, ez pedig bizonyos mértékben megmagyarázza a tudósok szerint, a kutatók szerint a, a nagyobb hozzáférhetőség. Nagyon nagy beruházás történt az ágazatban a munkaerőpiac eléggé szoros volt, és nagyon nehéz volt megfelelően képzett eh, személyzetet találni, és ennek az eredménye volt az, hogy a minőségi mutatók csökkentek, lejjebb csúsztak. De ebben az az érdekes, hogy mi történt a költséghatékonysággal. A piac kialakításakor az volt a cél, hogy ha költséghatékony feladat legyen a beruházás egy közszolgáltatásban, ugyanúgy az energia ágazatban is, az egészségügyben a piacnak sokkal hatékonyabban kell működni ahhoz, hogy a szolgáltatás hatékony legyen. A holland helyzetben pedig azt láttuk, hogy jelentősen növekedett az a pénzmennyiség, amit befektettek, ez pedig bizonyos mértékben megmagyarázza az úgynevezett párthatás. Mit jelent ez? Amikor a PPP konstrukciókról beszélünk, ez csak bizonyos fokig magyarázza meg, hogy milyen árakat alakítanak ki. Nem lehet nyomást gyakorolni a keresletre, és ezzel nem lehet árakat csökkenteni, hiszen vannak emberek, akik gyerekellátást nyújtanak, és sokkal alacsonyabb áron kínálják ezt, de a költségeket azt a hatóságoknak kell viselniük. Ezért mozdult el a szolgáltatás az informálistól a formális rendszerek felé. egy technikai ellen, de ugyanilyen fontos a holland helyzet vázolásában az, hogy a hatóságok miként kezelik a rendszert, és hogyan vizsgálják meg az órára lebontott árakat. Ebben fejezik ki az ágazat hatékonyságát, hogyha a maximumot elérték, akkor a szolgáltatók a lehető legtöbb szolgáltatást próbálják eh, hetente felajánlani, és évente minél több hét, hétben. Tehát van egy ö, eh, ö, eh, ösztönző, hogy minél nagyobb szerződéseket írjanak alá. Ennek következtében, és ez nagyon jellemző a holland rendszerre, nagyon sok informális rendszer jött létre. Próbáltak azt is törvényi keretek közé terelni. Jelentősen növekedett a nyújtott órák száma, és közpénzeket is igénybe kellett venni. 2009-ben fokozó, egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a költségek visszaszorítására. Tehát a 2005, 9 és 2012-es években sokkal több informális rendszer jött létre, és a holland rendszernek egy sajátossága az, hogy összekapcsolódik az, hogy hány órát dolgozik az ember, és annak tekintetében hány óra e, támogatott gyerekellátásra jogosult. Hogyha valaki hetente 20 órát dolgozik, akkor nem, nincs szüksége 40 órás gyerekellátásra. A 20 órás munka és a 40 órás gyerekellátás közti különbséget ö, e, ö, e, helytelennek találták, ez pedig a Eh, holland szóhasználatból ered, tehát a nem, nem megfelelő gyerekellátás felhasználását kapcsolatot teremtettek a felhasznált órák és a munkaórák eh, eh, között. Hogyha valaki 20 órát dolgozik, másodikos, másodlagos keres, keresőként a, a ledolgozott óráinak 140%-ában jogosult e, támogatott gyerekellátása, tehát 28 órában, és ennek a praktikus gyak, e, hatása e, nem igazán vizsgálták meg akkor, de alátámasztotta azt a gondolatot, hogy hogy ez egy munkaerőpiaci eszköz, nem a gyereke, gyerekellátásról szól magában. Persze a gyerekek csak jól járnak vele, hanem sokkal inkább a munka a dolgozó szülők ellátásáról szól. Az árak növekedése szemben a gazdasági válsággal 2011 óta jelentős hatást gyakorolt, és a gyerekellátás iránti igény jelentősen csökkent. Ahogy korábban említettem, ez elsősorban az alacsonyabban alacsonyabb és közepes keresetű családokat érintette. Összefoglalásképpen a holland gyerekellátási piac kutatási tárgyként nagyon érdekes, hiszen ez egy tipikus rendszer, tekintve a, a kereslet és a kínálat oldalát is. Egyidejűleg azonban nagyon gyakorlatilag megközelítést is mutat, hiszen nagyon hatékony terméket hoz létre, azonban nagyon egyoldalú ez az ellátás, melynek minősége eléggé mérséket, és az első felszólaló említette a holland rendszert, összehasonlította a belgával, és azt látta, hogy a holland gyerekellátási rendszer kevésbé kellemes, mint a belga. A jelenlegi szakpolitika azt próbálja elérni, hogy a közkiadásokat visszaszorítsa, ezért a minőség továbbra sem fontos szempont Hollandiában. A holland részmunkaidős gondolat továbbra is nagyon fontos, hogyha valamit eh, részmunkaidőben akarunk igénybe venni, akkor a minőség nem lesz annyira fontos. A, a minőség csak akkor lesz fontos, hogyha teljes munkaidőben veszük eh, igénybe. Hogyha hetente csak egy-két napra veszük igénybe, és a legtöbb szülő eh, azt fogja mondani, hogy hát elég jó, elég biztonságos, nem, so, nem sok kárt okoznak, az pedig egy nagyon minimális szolgáltatást jelez csak végül pedig a gyerekellátást továbbra is munkaerőpiaci eszközként tekintik, nem pedig olyasmiként, ami a gyerekek fejlődése szempontjából fontos. Köszönöm. Merci. Pour que nous puissions... Euh, Köszönöm. Nos, hogy azért maradjon a végén a kérdésekre egy kis idő, azért szeretném kérni, hogy a következő öt felszólaló csak 8 percben beszéljen, amennyiben ez lehetséges. Nos, akkor Alexandra Selő kapja meg a szót, Séle asszony, hogy a német rendszert eh, illusztrálja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier, dass... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy eh, a német eh, rendszert bemutathatom és rögtön meg is kezdem ezt, méghozzá azzal, hogy két információt szeretnék elmondani. Az egyik a német munkaerőpiaci helyzetre vonatkozik, a második pedig a demográfiai helyzetre. Tehát Németországban a gyermekellátási rendszerbe való befektetéseket megerősítettük Németországban, és a munkaerőpiaci részvétel a nők szempontjából, főként a nők részmunkaidős foglalkoztatására vonatkozik. Németországban nagyon alacsony a születésszám. A számadatok alapján azt láthatjuk, hogy ez még inkább igaz a magasan képzett nőkre. Láttuk, hogy a helyzet hogyan alakul, ezért megtettük a szükséges lépéseket, és a barcelonai célkitűzések szempontjából már 2007-ben egy olyan rendszert vezettünk be, amely a három év alatti gyermekek 33%-ának ellátását biztosítja. Ez föderális szinten, tehát szövetségi szinten jelenik meg, ez egy jog, és ez a szövetségi kormány ö, hozta meg ezt a döntést. De utána ugye ezt a lenderek és a helyi önkormányzatok szintjén is meg kell valósítani, és ott bizony már a szövetségi kormánynak igen kevés a hatásköre. Hat éve tehát létezik ez a jogszabály, és akkor határoztuk meg a 33 százalékos célt, de aztán ennek a megvalósítását a regionális vagy helyi szinten nagyon nehezen tudjuk ellenőrizni. Ez a 2007-es határozat miért is jelent meg? Azért, mert szerettük volna hogyha növekszik a születésszám, ezen felül pedig szerettük volna professzionálisabbá tenni a gyermekellátási rendszert, mert úgy tűnik, hogy az igen, kevés, az igen alacsony szintű volt, és ráadásul a nemi sztereotípiák, a nemi szerepekre vonatkozó sztereotípiák nagyon erősek Németországban. Az oktatás nem az oktatás jellege igen mellékesnek tekinthető ebben a vitában. A barcelonai célok három év feletti gyermekekre vonatkozó célkitűzései megvalósultak, hiszen több mint 90%-a ennek a korosztálynak a gyermekellátó rendszerekbe jár. Tulajdonképpen már a 90-es évek óta ezt jogilag is biztosítjuk. Ahogyan ezt láthattuk egyébként az előző szlájdok részéről is, illetve más előadók is elmondták. Az utolsó adatok 29, 3%-ot mutatnak, de ez nagyon kritikus Németország ugyanis nem csak szövetségi állam, hanem azért oda kell figyelni a kelet-nyugati dimenzióra is, tehát a német egyesítésre, és igen, nagyok a különbségek a, az ország keleti, illetve nyugati tartományaiban. 2011-ben Nyugat-Német országban a három év alatti gyermekek 20%-a megkapta ezek, kapott gyermekellátó rendszerbe helyet, míg a volt keleti tartományokban ez az arány majdnem 50%-os. Nos, hát itt azt láthatjuk, hogy milyen óriási kulturális különbségek mutathatók ki a kelet-német múltból, hiszen a keletnémet rendszerben elfogadott volt az, hogy a nők kisgyermekek mellett is teljes munkaidőben dolgozzanak, míg Nyugat-Németországban ez egyáltalán nem így nézett ki. Tehát ez kimutatható a politikai diskurzusban is. két egymással ellentétes folyamatot láthatunk, A domináns modell Nyugat-Németországban úgy néz ki, hogy a férj vagy a apa teljes munkaidőben dolgozik, míg az anya a legjobb esetben részmunkaidőben. Hogyha megvizsgáljuk Németország helyzetét, akkor rájövünk arra, hogy itt igazából nem beszélhetünk Németországról, mint olyanról, hiszen nagyon nagyok a helyi különbségek, el kell gondolkodni tehát minden esetben azon, hogy Németország nyugati vagy keleti részeiről beszélünk-e, mert ahogyan már elmondtam, óriásiak a különbségek, és nagyon nagyok a különbségek egyébként Bréma, Hamburg, Berlin és más nagyvárosok, vagy Bajorország, Baden-Württemberg, illetve a keleti tartományok között. Tehát a kép önmagában igen vegyes. Ez pedig arra is rámutat, hogy az adott tartományokban hogyan is valósítják meg az adott jogszabályt. Arról is szó van itt, hogy a gyermekelátó rendszereknek maximum egyharmadát adják a helyi hatóságok, a többi helyet pedig különböző szolgáltatók biztosítják. Lehetnek ezek akár az egyházhoz kötődő szervezetek, vagy non-profit szervezetek, vagy akár magánkézben is lehetnek. Elképzelhető, hogy a helyi hatóságok vagy a régi, regionális hatóságok biztosítják a költségek egy részét, és a különbséget pedig a szülők fizették be a bölcsödei ellátási díj formájában. Természetesen itt is nagyon nagy különbségek mutatkozhatnak, hiszen a állami bölcsödék általában olcsóbbak, mint a magánbölcsödék. Sokszor sport, illetve zenei foglalkozásokat is magá, magukban foglalnak ezek. Tehát itt tulajdonképpen ezeket a standardeket még a családi minisztérium kidolgozásában sem figyelhetjük meg. És nagyon nagy különbségek mutatkoznak a bölcsödei gondozók képzettségének szintjében is. pedig ez mindent megmutat, óriásiak tehát a különbségek az a, a különböző bölcsödék között, és ezt nagyon nehéz lemérni illetve ellenőrizni. Aztán ott van az a kérdés is, hogy mennyire elégedettek a szülők. Nos, általában elég magas az elégedettség, de a kérdés inkább úgy fogalmazható meg, hogyha nincsenek a minőségre vonatkozó mérőszámok, akkor egyáltalán hogyan lehet összehasonlíthatóságot elérni az elégedettségi szintek mérések között? az állami bölcsödék csak részét képezik az egész bölcsödei rendszernek. Németországban nagyon érdekes azt látni, hogy az elmúlt évek során egyre több intézkedést vezettünk be annak érdekében, hogy a munka, illetve a családi élet összeegyeztethetőbb legyen, és ez például a családi pótlék bevezetése kapcsán merült fel, illetve a különböző gyes, gyed intézkedések, amelyek tulajdonképpen a kiesett jövedelmet hivatottak pótolni. Ezen felül megpróbáljuk a skandináv modellt követni, hogy minél inkább az apákat is bevonjuk a rendszerbe. Ugyanis sokszor csak olyan feltételekhez kötöttük a gyes kifizetését, hogy hogyha az apa is kiveszi a rá vonatkozó, vagy ráeső részt. Németországban 2007-ben igen sok tárgyalás vonatkozott a koalíciós tárgyalások során is erre a kérdéskörre. De hát végeredményben a szülők feladata az, hogy meghatározzák, hogy hogyan kívánják igénybe venni ezeket a lehetőségeket. De hát természetesen nagyok az ellentétek, Minden hónapban 100 eurót kapnak a szülők, akkor, hogyha nem jár bölcsödében a gyermekük. 150 euróra akarjuk felemelni, de hát most is Németországban éppen folynak a koalíciós tárgyalások, úgyhogy a kérdés úgy marad, úgy merül fel, hogy vajon megmarad-e ez a bölcsödei támogatási forma, vagy sem. Persze nagyon nehéz egy nem olyan régen bevezetett intézkedést csak úgy törölni, főként akkor, hogyha ehhez pénzkifizetés kapcsolódik. De tulajdonképpen a mögöttes gondolat az az, hogy a családpolitikát szélesebben kell kezelni. Köszönöm. Most a belga rendszert fogja bemutatni Ján Péters. België is een federaal land, eh, dat betekent dat eh, zowel... Belgium szövetségi állam, ami azt jelenti, hogy a gyermekellátás iskoláskor előtt egy önkormányzati feladatkör. Meglehetősen hasonló egyébként az önkormányzatok gyakorlata számos ajánlást terjesztettek elő különböző nemzetközi szervezetek, ezekkel dacolva Belgium úgy döntött, hogy a gyermekellátásokat nem integráltan kezeli az oktatási rendszerrel Belgium. És Belgium elérte a célokat, 99%-os ellátottságot biztosít két és fél éves korig, és a nullától három éves korig terjedő korcsoportban pedig elérte a 33%-os célt. Két és fél és hat éves célcsoportban 99% nullától háromig pedig 33% az eredményünk. Növekszik tehát a lefedettségünk, 2008-as adatokat összehasonlítva, 32%-ról a mai napra 38%-ra emelkedett. 2010 és 11 között pedig számos helyen növekedést figyelhettünk meg, 2,3%-os növekedés mutatkozott Belgiumban, és mindkét vizsgált terület, a Flamand tartomány 50%-os ellátottságot szeretne, Vallónia illetve Brüsszel pedig 60 ezer 16 ezer új ellátási helyet szeretne kialakítani. 2008-ban 8,5%-ról 7,4%-ra csökkent. Az ellátottság miközben a munkanélküliség 6,7-ről 7,7%-ra nőtt, tehát ez is a nőket sújtja. Alapvetően pedagógiai funkciót is betölt az, a bölcsödés, óvodás, gyermekellátás, miközben szolgálja a munkába állást. Tehát egy foglalkoztatás politikai intézkedésként is működik gazdasági jelentősége van, elhelyezkedhetnek a nők, aztán nevelési célja van, a gyermekek tanulhatnak, és szociális jelentősége is van ennek a szolgáltatásnak, mert a hátrányosabb helyzetű régiók lakói gyermekei így jobb készségeket tudnak elsajátítani. Úgy tűnik, hogy nincsen arra nézve tudományos bizonyíték, hogy a gyerekekre negatív lenne a gyermekfelügyelet az iskoláskor előtt. Az oktatási főigazgatóság és más intézmények vizsgálatai arra vallanak, hogy inkább előnyös a gyermekek számára az ellátás, különösen, hogyha hátrányosabb családokból érkeznek a gyermekek. Jobb esélyegyenlőségi lehetőségeket kapnak. Azt látjuk, konkrétan az egyes régiókban, hogy Flandria, illetve a Flamand régió elsősorban a szociálpolitika felől közelíti meg ezt a kérdést, egyetemes hozzáférhetőséget biztosít, és megfelelő forrásokat különít el erre a célra. Az angol nyelvű irodalomban a progresszív univerzalizmus néven említik ezt a megközelítést. Aztán van egy célzottabb módszer is. A tudományos szakirodalom azt tartja, hogy a gyermekek számára, a különböző háttérből érkezők számára előnyösebb az egyetemes elérhetőség. 2002-től kezdve ez a szakpolitika érvényesül a Flamand területen, és a különböző érintettek számára ez az optimális megoldás. Minél több gyermek jár iskolába egy hátrányosabb régióból, annál nagyobb a központi források aránya. És 20%-át a helyeknek a hátrányos helyzetűek számára tartják fenn. Aztán a Vallónia, illetve a brüsszeli területen inkább az oktatási megközelítés érvényesül, 0-3 éves korcsoportban a családdal együttműködve igyekeznek optimális hatást elérni. A brüsszeli terület azt mutatja, hogy mérehatóan megvizsgálják a családi hátteret, és pedagógiai szempontokat is figyelembe vesznek a gyermek fejlődése érdekében. Az oktatási nevelési terület áll az előtérben a franciául beszélő régióban. Tehát ez határozza meg a szolgáltatások minőségét. 15 hétnyi anyasági szabadság áll rendelkezésre. 2003 óta teljes fizetés mellett 10 nap, szülői szabadság van emellett, 6 éves korig vehető ez igénybe, és a juttatásokat illetően szövetségi szinten folyosítják ezeket. És a jövőben az önkormányzatok veszik át ezt a szerepkört. Meglehetősen nagy lelközellátás egyébként. Három gyerekesek például 500 eurót kapnak havonta, és különböző kutatásokból az derül ki, hogy ez az egyik oka, hogy nagyon kis százalék arány más országokhoz képest a szegény helyzetben lévő gyermekeknek a, az aránya. És ott, ahol rászorultsági alapon fizetik az ellátási díjat, a maximum 32 euró per nap lehet ez, illetve adókedvezményeket vehetnek igénybe 11 eurós mértékben naponta és a gyermekellátás rászorultság esetén akár ingyenes is lehet. Úgyhogy a belga rendszer jellemzője a megfizethetőség, rendelkezésre állás, illetve a nagylelkű ellátási szint. A gyermekvállalásban ezért is teljesít jól. 1,84-es átlaggal illetve a belga átlagban 1,9-el jó mutatóval rendelkezünk a válság dacára. Belgiumban régi hagyománya van a minőségi ellátásnak, legyen szó bölcsödéről, óvodáról, vagy iskolai napköziről. A Vallon, Brüsszel régió nagyon érdekes programot vezetett be, a minőséget összekapcsolva a gyermekek, illetve a gyermekek elégedettségével pontozhatják a szolgáltatásokat. És nagyon sokat fektetnek a gyermekek ellátásába. A Flandriában új jogszabályt hoztak, ami nagyon középpontba állította a szakmai fejlődést a munkába állók esetében, és végül fontos minőségi szempontként szeretném megemlíteni, hogy a három különböző régióban, Belgiumban, mindenkinek, aki a bölcsödében, óvodában pedagógusként dolgozik, BA végzettséggel kell minimumként rendelkeznie. A cél az, hogy integrált legyen az oktatási rendszer, és egy UNESCO tanulmány arra mutat rá, hogy az oktatási rendszerbe integrált gyermekellátás, illetve óvodai ellátás az, az esélyeket javítja, a munkaerőpiacon növeli a siker lehetőségét az életben, és az ott dolgozók érdekét is ez szolgálja, tehát minőségibb eredményeket tudnak felmutatni. Ez azt jelenti, hogy az óvoda átvezet a készségekkel az, az iskolába. 2000 2010-es felmérési adatok szerint viszonylag alacsony a belga gyermekellátásban dolgozóknak a végzettsége, különösen a Flamand régióban. A régió szeretne új előírásokkal segíteni ezen a helyzeten. 2024-ben mindenkinek szakirányú végzettséggel kell majd rendelkeznie. a legkisebb gyermekek esetében a fő probléma, hogy 20-24 fős csoportok vannak, illetve egy pedagógusra ekkora gyermek létszám jut, és ez hátrányos a fejlődésükre nézve. Nagyon nagyok az eltérések. Brüsszelben például, hogyha körülnézünk, azt látjuk, az elnök arra kéri, hogy foglalja össze az előadó, tehát a szülőket is nagyon fontos bevonni ebbe a területbe. Köszönöm szépen. Most pedig a lett modell ismertetőjét hallgathatjuk meg, és átadom Olga Rastriginának a szót. Kérem szépen 8 percben mondja el a mondandóját, mert utána még Szlovákia és Franciaország következik. Ez már 24 perc, és csúszásban vagyunk a programhoz képest. Tehát kérem szépen, hogy tartsuk a hozzászólási időt. Good afternoon. Jó napot kívánok! Én a lettországi gyermekgondozási rendszert szeretném bemutatni. Először is röviden felvázolnám a lettországi helyzetet. Nálunk nagyon magas a női foglalkoztatás aránya egyrésztről ez a szovjet korszak pozitív öröksége, hiszen a nőknek ugyanannyi, dolgot, ugyanannyi időt kellett dolgozniuk, mint a férfiaknak, de szükséges is volt, hiszen a um, átlagkereset Lettországban még mindig nagyon alacsony. A nők teljes munkaidőben dolgoznak, úgy, ahogy a férfiak is, hiszen részmunkaidős állások nem igazán állnak rendelkezésre, és nem is versenyképesek keresetek terén. A rugalmas munkaidő sem igazán terjedt el, ezért nagyon nehéz összeegyeztetni a családi életet a munkával, különösen a kisgyerekek szüleinek. A lett demográfiai fejlemények sem igazán kedvezőek, nagyon a lettországi születési aránya legalacsonyabb az EU-ban. A függetlenség óta jelentős bevándorlási hullám zajlott le e, először a e, majd legközelebb az EU csatlakozás idén. A demográfiai tervezések e, fényében a legpozitívabb elképzelésben és a gyerekek aránya családokra bontva nagyon csökkenni fog. A lett gyerekorlátási rendszer nagyon fontos azért, hogy ezt a kettős terhet csökkentsük a szülőkön, és hogy elősegítsük a munkavállalást, és azért is, hogy a gyerekvállalási kedvet elősegítsük. A barcelonai célok figyelmében a lett fejlemények nagyon korlátozottak, különösen a három, névnél, három évnél fiatalabb gyerekek esetében, a három évnél alacsony, a, a, a, fiatalabb gyerekek esetében csak 15% részesül gyerekellátásban. Ez a, az EU 2028-as cél, 30%-os cél, céljában ez nagyon alacsony, és hogyha a 2025-ös célokat nézzük meg, az adatok gyakorlatilag összehasonlíthatatlanok. A második cél teljesítése kedvezmény, kedvezőbb, 2011-ben a gyerekek 70, 73%-a vesz részt formális gyerekellátásban. Ez még mindig a célok alatt van. Az ábrán láthatják, hogy a lett gyerekellátás elsősorban teljes munkaidőben elérhető, amely megfelel a szülők foglalkoztatási sémájának is. Hogyan szervezik meg a gyerekellátást Lettországban? A gyerekellátást eh, integrálják az oktatási rendszerbe, az első oktatási törvény kitért az óvodai eh, ellátásra is. A főellátók az óvodák, a négy éves, eh, négy éves kor, kor alatt önkéntes a részvétel, négy éves kortól pedig kötelező, hét éves korban kezdik el az általános iskolát. Az alternatív ellátók eléggé ritkásak Letországban. Olyan óvodákról beszélünk, amelyek naponta csak néhány órában állnak rendelkezésre, és ez nem felel meg a teljes munkaidős foglalkoztatással. A privát óvodák ugyanazt a tantervet követik, mint a állami óvodák a gyerekellátást az önkormányzatok finanszírozzák és felügyelik. A négy éves kor alatt a kör, az önkormányzatok azonos hozzáférés kell, hogy nyújtsanak, de ezt a célt nem teljesítik, hiszen nem elegendőek a források az önkormányzatokban erre a célra. Az 5-6 éves korú gyerekek számára az önkormányzatoknak garantálnia kell az ingyenes elhelyezést. Ebben a korcsoportban prioritást kapnak a gyerekek akkor, hogyha helyhiány van. A gyere, lehet a gyerekellátási rendszer egyetemes, azonban a források hiányossága miatt nem mindig valósul meg. Gyerekellátást azonban teljesen ingyenesen nyújtják. 2013-ban két új szakpolitikát fogadtak el. A privát óvodákat társfinanszírozzák a helyi önkormányzatok, akkor, hogyha az állami óvodában a gyerek nem kap elhelyezést e, másfél és négy éves kora között. E, megfogalmazták a privát óvodákkal szembeni követelményeket is. Ezt a szakpolitikát 2013. szeptembere óta valósítják meg, ezért még nem látjuk ennek a hatásosságát e, valamint az, hogy milyen minős, mértékben befolyásolja ez a minőséget Nézzük meg a tendenciákat és a lefedettséget. Lettországot nagyon súlyosan érintette a gazdasági válság. 25%-kal visszaesett a GDP, azonban ez nem igazán befolyásolja a gyerekellátási rendszert. Ennek az egyik oka az, hogy ugyanebben az időszakban az óvodák infrastruktúráját európai regionális fejlesztési alapok forrásából finanszírozták, azonban a nem igazán kielégítő az ellátás. Az egy, a másfél évestől hat éves korig lévő gyerekek 67,8%-a vett lét az ellátásban, és 8,8%-uk volt várólistán. Ezen a dián azt szeretném elmondani, hogy a, ha hosszú távon nézzük meg a lefedettséget, jelentősen növekedett az 85 óta, azonban a fő eh, ellátó ennek a fő oka a demográfiai változások voltak, azaz, hogy csökkent a gyerekek száma. Kiegészítő intézkedések korlátozottak. A, a, a szülői ellátás eléggé nagyvonalú, a a jövedelem 70-80%-áig terjed, ez azonban 100%-ban megvonják akkor, hogyha a szülő visszamegy a munkába. Ha a szülő nem jogosult a családi pótlékra, akkor gyerekellátási juttatásra jogosult, ami egy havi fix összegben folyosítanak számára. Ha a gyerek eléri a másfél éves kort, akkor a az állami pénzügyi tá eh, támogatás jelentősen csökken, ekkor történik meg az, hogy a szülőknek vissza kell térni a munkába. 2014-ben számos változásra számítunk, először is visszavonják eh, a eh, szülői támogatást, amely csökkenti az ösztönzés, hogy ezek a szülők visszatérjenek a munkába, és a szülői szabadságot kiterjesztik más fél éves korig. Összefoglalásként elmondanám, hogy a, az egyensúlyt az családi és a munkavállalás között fejleszteni kell Lettországban. Négy éves korig fejleszteni kell, ki kell terjeszteni a gyerekellátást rövid távon, hiszen a demográfiai várakozások szerint a gyerekek száma jelentősen fog csökkenni már 2020-ra is, és eléri majd ugyanazt az adatot, mint a, a jelenleg a rendszer által lefedett gyerekek száma. Sürgős megoldásra van szükség tehát, azonban ezeket a szakpolitikákat alaposan kell értékelni. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem csak az egyelő hozzájutása fontos Lettországban, hanem az egyelő minőség is amelyet egyelőre nem igazán vesznek figyelembe a nyilvános vitákban. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen. Most azt szeretnénk kérni a tolmácsoktól, hogy 5 percet még biztosítsanak számunkra. És jön Szlovákia példája, Magdalena Piszkovával, aki Pozsonyból érkezett. Köszönöm szépen! Kérem, hogy ön is 6 percben próbálja meg összefoglalni mondani valóját. Prekádu <laughs> za szlovenčin do angličtiny. Nagyon örülök annak, hogy szlovákul beszélhetek, és hogy ezt angolra fogják tolmácsolni, úgyhogy kihasználom ezt a lehetőséget. Röviden próbálok felszólalni. Ahogyan már elmondták mások is, sajnos a barcelonai célokat nem tudtuk elol megoldani Szlovákiában, mind a három év alatti, mind a három-hat év közötti korosztály számára sajnos nem sikerült ezeket a célokat elérnünk. Mi a mögöttes indok, és milyen keretek között is mozgunk? Nos, ugye itt részben a nők foglalkoztatása amely európai szinten mindenképpen az átlag alatt mutatkozik. A statisztikák azt mutatják, hogy amennyiben az Európai Uniós átlagot elérnénk, az legalább 1,6%-kal növek, növelni a százalékos, százalékpont arányt GDP arányosan Szlovákiában. Ahogyan, Szlovák, ahogyan Letországban is Szlovákiában is a nők nagy része, a dolgozó nők nagy része teljes munkaidőben dolgozik. Szlovákiában ez az arány csak 6%, az EU-ban átlagosan 30% a részmunkaidős arány. Ez is ahhoz a helyzethez vezetett, hogy Szlovákiában a gyermekellátó rendszerek főként a három éves korig nem túl pozitív képet mutatnak. Ugyanis a következőket kell elmondanom. A mi társadalmunkban a jó anya az otthon lévő anya legalábbis addig, amíg három éves kort el nem éri a ö, gyermek. Tehát ö, kihasználja a teljes ö, lehetőségek tárházát, ö, tégyás, gy- gyed, illetve gyes a gyermek három éves koráig, és csak akkor tér vissza a munkaerőpiacra. De természetesen ez azt is jelenti, hogy nagyon nehéz nekik visszatérni a munkaidőpiacra ilyen hosszú kiesés után. Ráadásul ez is hozzájárul ahhoz, hogy 1 és 3 százalék közöttire tehető az az arány, amely a gyermekek bölcsödei elhelyezésének arányát mutatja. Pedig ez nagyon is releváns, a 2010-es adatok nem voltak igazán reprezentánsak, úgyhogy lehet, hogy nem kellene teljes mértékben ezekre hagyatkoznunk, amikor a szlovák helyzetet megítéljük. És ráadásul ellenőrizni is kell a helyzetet, ugyanis nagyon sokáig Szlovákiában a kis gyermekek elhelyezése, tehát a bölcsödei elhelyezésnek nem volt igazán úgymond gazdája hivatalos szinten, hogy milyen ö, szint alá tartoztak vajon a minisztériumi szint alá. Ö, először ez így volt, de aztán ezt a modellt eltörölték, aztán később a munkaügyű és szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium alá tartozott ez a terület. Most pedig egy új megközelítést próbálunk bevezetni, amely az önkormányzati részvételt, vagy tehát az ő alájuk való tartozást fogja ráadásul önkéntes alapon előirányozni. Nagyon sok a piaci szereplő is ezen a területen, ugyanis kevés az államiak finanszírozott hely, nekik természetesen engedélyeztetni kell a működésüket, de erre vonatkozólag inkább csak a higiéniára, illetve más alapvető mm, kérdésekre vonatkozó szabályoknak kell megfelelniük. A 3 és 6 éves korcsoportra vonatkozólag azt láthatjuk, hogy 2003-ban először történt meg az, hogy a halálozási arány meghaladta a születések számát. Ez főként azért volt, mert későbbre halasztották a nők az első gyermekük megszületését. Most szép lassan kezdjük feltornázni ezt a születési számot, és az elmúlt egy vagy két évben a gyermekek óvodai beiratásának száma megint növekszik. Szlovákiában is nagyon nagyok a regionális különbségek annak tekintetében, hogy az óvodai férőhelyek száma hogyan alakul, illetve más gyermekellátó intézményekben is a helyek. A legnehezebb a helyzet a főváros környékén, tehát Pozsonyban. Itt van pedig a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, és éppen ezért nagyon magas a kereslet. Bánszká Bisztricában, Szlovákia központi részében, illetve a kereti területeken egészen máshogy néz ki a helyzet. Tehát, mintha negatív összefüggés mutatkozna a munkanélküliségi ráta, illetve a mm, bölcsödei férőhelyek iránti igények száma között. Itt a régió, regionális helyzetet láthatjuk, ugye 8 régió van, Pozsonyban a visszautasított kérelmek száma, az óvodában, igen, jelentős, főként más régiókkal összehasonlítva, ahol szintén rossz a helyzet, de nem annyira akut a helyzet, mint a főváros térségében. Itt különböző szlájdokat láthatunk, térképeket, amelyek azt mutatják, hogy Szlovákia központ, illetve keleti területén, ahol már majdnem 30%-os a munkanélküliségi ráta, ezeken a területeken a visszautasítások száma nem olyan magas, mint Pozsonyban. Tehát Pozsonyban a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta, de mégis a legkevesebb mm, az óvodai férőhelyek száma. Most, ami a barcelonai célokat illeti, a három év alatti gyermekek elhelyezésével kapcsolatban, ez nem csak az én véleményem, hanem a minisztériumból is többen megerősítették azt, hogy egyelőre számunkra nem realisztikus cél az, hogy a 30%-ot megcélozzuk. Ráadásul itt ugye jogalkotási aspektusok is vannak, a támogatási rendszereket most dolgozzuk ki ezen intézmények támogatása érdekében. Aztán vannak itt más faktorok is, nagyon nagyok a különbségek a régiók között, ahogyan már ezt elmondtam. És aztán ott van a demográfiai szempont is, amely nem igazán konzisztens az elmúlt években. Az elmúlt két vagy három évben elég pozitív volt a tendencia, de nagy valószínűséggel ez a növekedési tendencia csak 2016-ig vagy 2017-ig fog fennmaradni, és persze mindez attól is függ, hogy milyen mértékben kívánunk majd befektetni a gyermek ellátási rendszereinkben. A prezentációm utolsó részében a roma ö, lakosságra kívántam kitérni, ez egy akút problémát jelent. Vannak különböző becslések, a romák számarányát tekintve, mármint hogy hány roma gyermek vesz részt a szovodai, illetve bölcsődei ellátásban, úgy tűnik, hogy 25%-a a roma gyermekeknek jár óvodába. Most ez megint egy olyan faktor, amely hozzájárul a statisztikai adatok romlásához Szlovákiában, és biztos, hogy így nem fogjuk tudni elérni a kitűzött célokat. Köszönöm szépen. Alors, on passe au dernier exemple. Köszönöm szépen. Most pedig Franciaország helyzetismertetésére térünk át. Mivel csúszásban vagyunk, azt javaslom, hogy azok, akik kérdezni szeretnének a jelenlévők közül Erikán keresztül tegyék fel a kérdéseket, elnézést kérünk, ő majd összegyűjti. Úgyhogy átadom most Olivier Tevenonnak a szót. Köszönöm szépen, a lehető leggyorsabban igyekszem elmondani a mondanomat. A francia helyzet a következő. A Franciaország egyike a tíz országnak, amely jelentősen túl is teljesített a barcelonai célokat Elsősorban az óvodai férőhelyeket tekintve gyakorlatilag 100%-os a lefedettség három éves kor felett, azután a három év alattiak elhelyezése is 48%-os. A formális bölcsődei elhelyezéseknek az aránya ilyen mértékű. Tehát az utóbbi 10-15 évben óriási előrelépés történt, és ennek a fő jellegzetessége, hogy megnőtt a, az óvodai pedagógusok létszáma. Tehát azok, akik, pontosabban akik az otthoni felügyeletet ellátják, akik szakképesítéssel rendelkeznek, illetve regisztráltak a gyermekellátási rendszerben az otthoni gyermekfelügyeletet biztosítóknak az aránya, ellátottsága nagy mértékben emelkedett, és alapvetően ez határozza meg a növekedést, amelyről beszámoltam. Tehát egyrészt az óvodapedagógusok létszáma nőtt, illetve az otthoni gyermekfelügyelők létszáma szintén. Két és fél-három éves kortól járhatnak a gyermekek óvodába, és mintegy tíz éve megfigyelhető, hogy jelentősen csökken a két és fél, illetve három év közötti óvodába beiratkozóknak az aránya. Tehát a lehetőség megvan, de mindössze 13% az ezt igénybevevőknek az aránya. Ez a demográfiai trendeknek köszönhető, és általában ki tudják várni a három éves kortól garantált óvodai eh, lehetőséget a szülők. Az ellátások fejlődését úgy tekinthetjük Franciaországot, hogy a családpolitika kiterjesztése eh, jellemzi a hazámat. 4 et fordítjuk erre a célra a GDP arányában, és az átlag az OECD országokban mindössze 2,5 százalék, tehát elég nagy az előnyünk. Ez jellemzi a franciaországi helyzetet. A skandináv országokhoz hasonló a helyzetképünk. Tehát a kora gyermekkortól kezdve rendelkezésre állnak a felügyeleti eh, szolgáltatások, és nálunk a GDP aránya 1,1%, 0,7% a kisgyermekkori ellátások terén az OECD átlag. Tehát a családpolitika hatékonyan érvényesül, és összehangoltan működik a gyermekellátások rendszerével. A cél az, hogy a gyermekeket védjük, fejlesszük, és a szegény családok gyermekeit felzárkóztassuk. Ez a 70-es, 80-as évek, illetve 90-es évek folyamatos tendenciája. A családpolitika a gyermekfelügyelet fejlesztését motiválta, illetve elősegítette. A családpolitika kettősségét is szeretném ugyanakkor megemlíteni. Egyrészt szabadon megválaszthatja a család, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe, sőt kettős ez a szabadság. Szabadon dönthetnek az érintettek, hogy a gyermekellátást, illetve a munka eh, lehetőséget veszik igénybe, akár az anya, illetve az apa oldalán, a másik oldalon pedig megválaszthatják a gyermekfelügyeletnek a módját is. Vagyis, hogy formálisan bölcsödébe vagy óvodába járjon el gyerek, vagy pedig egy sor másik szolgáltatás valamelyiket veszik igénybe. Egy másik jellemző, hogy mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások, mennyit kell fizetniük a szülőknek a gyermek felügyeletét. Ez jövedelem függő. És a támogatások, segélyek és ezzel összefüggésben vannak meghatározva. A szülők által fizetendő díj nem haladhatja meg a 12%-át a háztartás jövedelmének. Ugyanúgy, ahogy a skandináv országokban is e, így határozzák meg, maximálták a gyermekellátásnak a díját. az állami támogatásokat is így biztosítják hozzá. Belgiumhoz hasonlóan nálunk is van ingyenes gyermekfelügyeleti lehetőség rászorultság esetén. Aztán az otthoni gyermekfelügyelet, illetve a szülői szabadság 16 hét Nálunk is rendelkezésre áll az említett tíznapos gyermekenkénti szabadság, a szülői szabadság kombináltan is igénybe vehető, és ennek megfelelő mértékű segét, támogatást kapnak a szülők. Egy gyermek esetében 6 hónap, második, harmadik gyermek esetében három év az ellátásnak az időtartama. Vannak tervek, a parlament éppen most foglalkozik egy olyan javaslattal, hogy csökkentenék a jogosultságoknak az időtartamát 6-6 hónapra, és ez szülőnként gyakorlatilag az apa bevonásával érnék el. 98%-a a szülői szabadságnak gyakorlatilag az anyák által igénybe vett. Úgyhogy erre nem is vesztegetnék több szót. Nagyon sok család támogatási lehetőség van, illetve nagy lelkűek az ellátások, és ugyanígy a családi adókedvezmény is igen magas mértékű. Az elnök asszony arra kéri az előadót, hogy fejezze be a hozzászólását. Azzal szeretném zárni az ismertetőmet, hogy a francia rendszer erősségei a demográfiai jellegzetességekkel függenek össze. Magas a gyermekvállalási arány Európában, a legmagasabb, és nagy változatosságot tapasztalunk a gyermekellátások rendszerében, illetve a családellátásban. Ugyanakkor központilag finanszírozott szolgáltatások és társadalombiztosítási ellátások vehetők igénybe. Az önkormányzatokkal egyeztetett rendszerben működik a gyermekfelügyelet. A támogatásokat a családok, valamint a szolgáltatók is kapják párhuzamosan. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy arra törekszünk, hogy egyre több legyen a férőhely a bölcsödékben, óvodákban, és nemrég szavazta meg a kormány, hogy a családtámogatás csökkenjen, de ezt ellensúlyozandó. Megnövekedik a gyermekek ellátási helyének a száma. A következő 5 évben 175 ezerrel nő majd a bölcsödei óvodai félőhelyeknek a száma. Ezzel szeretnénk teljes mértékben megfelelni az elvárásoknak. Ehhez összességében 400 ezer új férőhelyre lesz szükség. Azt szeretnénk, hogyha a szegény családok gyermekei mind elhelyezhetők lennének, illetve a különböző kisebbségek, etnikai kisebbségek gyermekei is mind bölcsödékbe, óvodába kerülhetnének. Főképpen azért, mert pozitív hatással jár a gyermekek integrációjára a gyermekfelügyelet igénybevétel, és aztán az iskolai teljesítményüket is pozitívan befolyásolja. És az előadóhoz, az előző előadóhoz képest én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a formális gyermekellátási lehetőségek véleményünk szerint pozitív hatással járnak. Tehát úgy gondoljuk, hogy a kognitív, értelmi képességeket előnyösen befolyásolja, hogyha a bölcsödébe óvodába jár a gyerek iskoláskor előtt. Elnök, nagyon szépen köszönöm, köszönöm valamennyi szakértőnknek az elmondottakat. Úgy gondolom, hogy a meghallgatás rendkívül érdekes adatokkal szolgált, és külön köszönöm a tolmácsoknak, hogy vállalták ezt a meghosszabbított munkaidőt, és köszönöm mindannyiuknak a részvételt, illetve a képviselő kollégáknak is, akik itt maradtak körünkben. Köszönöm szépen!